colleagues, good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kérdezem, hogy elfogadható a napi rend mindenki számára. Köszönöm, a napi rendet elfogadtuk. Két ülés jegyzőkönyvét kell elfogadnunk a március 22-23-ai, valamint a március 21. ülési jegyzőkönyvét, hogyha nincsen senkinek észrevétele, akkor a e jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Egy közleményem van csupán, mégpedig, hogy minden bizonyal tisztában vannak vele, hogy 11.30-kor közösülést tartunk az 55-ös házszabálycik alapján a jogi szakbizottsággal, a Jurival, az ország specifikus jelentések dossziéjáról. A terem ki van jelölve. Picikét furán vannak elosztva a termek, és ugyanezt történik ma délután is. Az Econ Libe ülést 6 óra 20-kor tartjuk, és szavazunk egy delegált jogi aktussal szemben emelt kifogás kapcsán. Köszönöm szépen! Jelentés folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról nincsen semmilyen jelenteni valunk. Ilyen módon már is az ötös napi rendi pontra érhetünk rám. Az 5-től 9-ig terjedő pontokra a bankcsomag, a második eszmecserem, mindenfajta késedelem nélkül egy óránk van, úgyhogy már is megadom a két előadónak a szót. Négy-négy percet kapnak. Gunnar Hökmark parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a munkát. Két találkozót tartottunk, ahol központi kérdéseket vitattunk meg. ebből az eszmecseréből is más eszmecseréből azt szűrtem le, hogy a tilak európai jogszabályokba való beemeléséről van szó, az EBRD-re is kiterjedően, illetve arról, hogy milyen kihatással van ez a kielégítési sorrend tekintetében. Ezzel kapcsolatban ki szeretném emelni a következő tényt rendkívüli igényre, speciális igényre van szükség a koordináció tekintetében, amikor a kielégítési sorrendről, illetve a CRR 72B cikkejéről cserélünk eszmét. A csomag más részének előadójával fogunk még eszmét cserélni erről, hiszen egy csomó keresztreferencia, keresztutalás van a különböző csomag részek között, különböző jogszabálytervezetek között, de e kérdés központi jelentőségű. Azt hiszem, hogy döntést kell majd hoznunk arról is, hogy a meglévő inszolvencia szabályokat hogyan érvényesítsük a kielégítési sorrend, vagy kielégítési hierarchia, vagy ranghelyek tekintetében annak érdekében, hogy a betétesek biztonságban legyenek. Ami a télakot illeti, általános vélekedésem az, hogy a télak elvárásai olyan természetűek, hogy egy speciális bélinezhető adósságot kell meghatároznunk. Az EBRD kapcsán végzett munka világosá tettem, hogy úgy kell eljárnunk, hogy azt a benyomást keltsük, hogy a bélénezhető tőke egy speciálisan ilyen célra elkülönített, ilyen jogcímmel rendelkező tőkerész. Előre kell tudni, hogy mi az, ami bélénezhető, hogy magyarul mondjuk. A mérdével, az ebérdével e, e, e, ez a, ennek a szabályrendszernek ez az előnye, hogy ha valaki <clears throat> befektet egy bankba, akkor ugyanazon feltételekkel rendelkezik, mint hogyha mondjuk egy cégbe fektetne be. Tisztázni kell ezeket a kérdéseket, a bélinezhető összeg elkülönítésének lehetőségét, mindezt azonban a télak kiinduló pontja alapján kell tennünk, kitekintve az MRR-re is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkerüljük a különböző ed-annokat, tehát hogy az emrelek és a tílakok és a tílak szabályai másként szivárogjanak be ebbe a csomagba. Egységesen kell eljárnunk. És nagyon fontos, hogy egy másik kockázatról is beszéljünk, a meghallgatás során erről beszéltünk, ugyanis a különböző hatóságok, a bankszanáli hatá hatóság, illetve a bankfelügyeleti hatás más-más emrellekkel számol, és a paradox helyzet az, hogy a saját vagy szabadtudó tők, magas szabadtudó tőkével rendelkező bankokat megbüntetik a magas emrellel. Ez pedig azt mutatja, hogy nem, a bank logikája szerint nem éri meg magas szabadtudó tőkét fenntartani, Éppen ezért fontos, hogy megfelelő rendet alakítsunk ki, ahol a bankok az emreljüket um, um, úgy tudják meghatározni, hogy ez nem mondjon ellent a saját szavatoló tőke állományuknak, illetve annak, hogy ennek magasabb legyen az összege. Tehát 4 perc 24-et beszéltem, ez nem olyan nagyon sok elnök úr. Köszönöm szépen! egy óra rendelkezésünkre, de igazán lehetőségünk lesz arra, hogy erre a kérdésre meg visszatérjünk. Most a CRD, e, e CRD előadója Péter Zimom. Köszönöm szépen, elnök úr! A múlt heti meghallgatáshoz szeretnék kapcsolódni, amelynek során több témát vetettünk föl, amelyek egy sor vita témát um, jelenítettek meg. Ezekre külön nyomatékosan szeretnék visszatérni, amely kérdésekről vitáznunk kell, de biztos vitázni is fogunk azért, hogy végezetül egy közös, véle, közös álláspontot alakítsunk ki. Az arányosság, a proporcionalitás, az EBAM és az SSM is az arányosság iránti igényünket támogatta. De beszélt arról is, e két hatóság, hogy ezt nem veszít, vezetik be a jelentési frekvencia tekintetében, csak a konkrét tar tartalmak tekintetében. Hiszen azt gondolták, hogy a sűrített, a gyakrabbi jelentési kötelezettség a felügyelet minőségét aknázná alá. Éppen ezért tisztázni kell, hogy milyen tartalmi könnyítést kell biztosítani a bankok számára az arányosság keretén belül, a jelentéstétel keretén belül, ha már nem a jelentéstételi sűrűségben könnyítünk. Az összes hatósággal való, az összes nagy és kis ha bankkal való eszmecsere során feltettem a kérdést, hogy egyszerű IT problémáról van-e itt szó. Ez ideig voltak éppen senki nem mondott ez, semmi ebbe ütköző kijelentést, voltak éppen tehát IT problémáról van szó. Az, hogy az arányosságnál abszolút küszöbértéket hozunk el létre a tekintetben, hogy melyek a kicsi kedvezményedett pénzintézetek, vagy pedig, hogy inkább egy relatív küszöbe tényezővel számolunk. Ez egy kérdés, hiszen ha csak egy abszolút számmal dolgozunk, mint a bizottság javaslata ezt teszi, akkor az egyik országban egy nagyon kicsi intézmény öm, kerül ki a kötelezettség alól, ugyanakkor a másik tagállamban, amelynek a GDP-je sokkal kisebb, egy abszolút érték alapján a határ alatt lévő pénzintézet szintén kiesik a kötelezettség alól, ugyanakkor ennek szisztemet szerű relevanciája van. Ezért tehát valamilyen arányos tényező bevezetését tartok célra vezetőnek. Ami a bejelentési rendszert illeti, világossá kell tenni, és biztosítani kell, hogy meg akarjuk akadályozni, hogy többszörösen kelljen jelenteni. Az EBA képviselői az USA-ról tett egy megjegyzést, azt hiszem, hogy az elkövetkező folyamatban erre érdemes gondolni. Ami a leverage ratio-t illeti, úgy gondolom, hogy az egyik szakértő azt mondta, hogy az USA-ban és Svájcban sokkal magabb, magasabb leverage résiót biztosítottak, mint az EU-ban jelenleg ezt célba vették. A GSIP számára a magasabb <clears throat> leverage ratio biztosítanánk, akkor a bázeli vitát megelőznénk, hiszen Svájc, az USA és az EU azonos leverage ratio dolgozna, és ilyen módon Bázelban voltak éppen <clears throat> kihúznánk a vita alól a talajt, megszüntetnénk az okát a vitának. Ami a második pillért illeti, a bizottság javaslata intézményi specifikus kockázatok figyelembevételére tesz javaslatot. Nos, a meghallgatás során a svéd felügyelet megjegyzését tartottam nagyon fontosnak. Ők arról beszéltek, hogy a felügyelet jogi folyamatban idáig csupán a szisztemikus kockázatokat vették figyelembe, hogyha most már csupán intézmény specifikus pontokat lehetne figyelembe venni, akkor ez a szempont elévülne. Voltak éppen tehát korlátoznánk ezzel, ennek bevezetésével a felügyeleti jogköröket, és meg kell vitatnunk, hogy ez célra vezető, vagy sem. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm. A néppárt képviseletében az első hozzászóló, csak két percben. Általában négy percet adunk, de itt megosztottuk az időt két kolléga között, Bászor úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Két percet szeretnék kérni, mivel Karasz úr is kérte tőlem, hogy a CRD csomaggal kapcsolatban olvasom fel az elképzeléseit, mivel Bécsbe kellett ut- alkalmaznia. A meghallgatás áprilisban nagyon fontos lépés volt a szabályozást illetően, annak érdekében, hogy az információk áramoljanak. Nagyon fontos széles körű vita, illetve a különböző elképzelések mélegelése, azért, hogy a legokosabb megoldást megtaláljuk. Karasz úr megerősödött abban, hogy szükség van a javításra, a felügyeleti hatóságok között, ami az adatok cseréjét illeti, illetve a különböző jogi hozzáféréseket. Nem lehet elfogadni azt, hogy két helyen kell jelenteni ezeket az adatokat. A jelentési kötelezettségnél a felesleges munkát meg kell akadályozni. Több hatékonyságot, konvergenciát kér Karasz úr az adatplatformok kapcsán világos felelősségi körök kijelölésével a hatóságoknál. Ami az arányosságot illeti, nagyon fontos a megfelelő egyensúlyt megtalálni. Nem szabad fellazítani a kockázat csökkentést, mint célt. Túl kell lépnünk a jelentési frekvencián, és fontos könnyebbítést tenni olyan intézmények számára, amik olyan témákkal foglalkoznak, ahol elektív administratív teher merül fel. A a bázi, bázeli megállapodás alapján kell eljárnunk, illetve Karasz úr hangsúlyozni szeretné azt, hogy a ca nál a két gyorsávos megközelítést támogatja, illetve szeretné azt, hogy elkerüljük a pénzügyi stabilitásra kifejtett hatást. Köszönöm szépen. Thank you. you Köszönöm. A második részt most szeretném megfogalmazni, nem majd később. SND frakció, Szilva Perelre képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is mindenkit köszönteni szeretnék. Szeretnék emlékeztetni a meghallgatásra, amelyre itt kerül sor az ECOM az elmúlt héten, és azt gondolom, hogy előzetes végkövetkeztetéseket már most is megfogalmazhatunk. Azt gondolom, hogy a túlnyomó többség támogatta a bizottsági javaslatot, a, a, a kreditorok harmonizálását illetően, azzal, hogy egy új osztályt hozunk létre eh, az adósságoknál, és számos érintett eh, kérte az időszerű elfogadását a jogalkotási csomagnak. De fontos, hogy ezt időben elfogadjuk. Érthető az, hogy nagyon fontos eh, a beláthatóság, a világos megfogalmazás, illetve a jogbiztonság megteremtése a piacon a bankoknak tudniuk kell ezt mi hamarabb, hogy mik a e, nehézségek a télak és a merál kapcsán, illetve hogy milyen eszközöket használhatnak annak érdekében, hogy az európai és nemzetközi standardoknak megfeleljenek. A szabályozóktól azt hallottuk, hogy ez az új e, típusú lépés e, nem teszi kockára a korábbi vívmányokat, ennek célja a könnyítés, és nem szeretné a bélinget megnehezíteni. Én értem, hogy bizonyos képviselők aggódtak a téma miatt. A koordinátoroknak erre a kérdésre vissza kell még térniük, illetve a gyorsávos megközelítést engedélyezniük kell ami a hierarchiát illeti a hitelezőknél, és ezt a tanács is támogatja. Úgy tűnik, hogy ez a legsürgetőbb kérdés, amelyben dönteni kell. A második megjegyzés, ahogy Peter Simon elmondta, hangsúlyoznám azt, hogy az összes részvevő a meghallgatáson, mind a szabályozók, mind az érintettek részéről megállapodtak abban, hogy az arányosság elve nagyon fontos. Azt gondolom, hogy sokkal több arányosságot lehet teremteni ebben a csomagban, világos szeretnék lenni. Az arányosság nem pusztán arról szól, hogy eh, megkönnyítjük az adatok összegyűjtését, illetve az információ eh, hozzá, eh, hozzáférés biztosítását az információhoz, hanem itt a beszámolási kötelezettségről is szó van, természetesen ez fontos, de azt gondolom sokkal több mindent tehetünk meg annak érdekében, hogy a teljes mértékben arányos rezsimet hozzunk létre, különösen ami a, a határozott keretet illeti. Egyrészt figyelembe kell vennünk az, hogy az európai bankok nagyon különböző méretűek, épp Éppen ezért úgy érzem, hogy a méretüktől függetlenül, illetve szisztemikus hatásoktól függetlenül ugyanolyan merel feltételek alá kell tennünk az összes bankon, és az európai bankok is nagyon különböznek egymástól, és a piacon különböző bizniszmodellek alapján működnek, ami az arányosság elvét illeti, nagyon fontos megfelelő megközelítést alkalmazni a merel kapcsán. A Bélinnél pedig tudnunk kell az, hogy még, még mindig vannak a múltból származó elemek a banki ágazatban, és szigorú feltételeknek kell eleget tenni hm, az előző évekhez képest. Tehát amikor egy új feltételt szabunk, egy új szintjét a feltételeknek, akkor óvatosaknak kell lennünk. Az MPA-k kérdését is meg kell szólítanunk a csomag kapcsán. Ez is elhangzott a meghallgatáson, erre vissza kell térnünk. Ez is nagyon fontos, sürgető kérdés. Köszönöm szépen. Thank you uh, for the ECR. Köszönöm az ICR e nevében Fox képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az ICR e a nemzetközi standardok uh, átültetését a CRR és a CRD kapcsán örömmel fogadja. A javaslat uh, nagy részével egyetértünk, és örülünk annak is, hogy az IFIS most sínen van, és tegnap megtartottuk az első árnyékjelentéstevő ülést. Erről ugyanakkor meg kell állapítanunk még, hogy milyen álláspontra helyezkedünk. Ezért egy nyitott és átlátható vitát szeretnénk, hogy a lehető legjobb következtetésre jussunk, ahelyett, hogy a legegyszerűbb megoldást válasszuk ki, amelyet úgy tűnik, hogy az EBA sugalt a tegnapi ülésen. Minden esetre bármilyen megoldást is fogadjunk el, fontos, hogy egy megfelelő hatásértékelés is készüljön. Örülök annak az eszmecserének, amelyet a nyilvános meghallgatás során tartottunk a múlt héten. Egyértelmű, hogy vannak még bonyolult tények, amelyeket meg kell vitatnunk. Így például a legtöbb fedezett kötvény nem minősült egymással összefüggő összefüggő eszköznek. Ugyanakkor az EBA azt mondta, hogy ki fogják ezt terjeszteni. A legtöbb jelzáloggal fedezett eszközre is, tehát átfogóbb képet kell nyerjünk. Ugyanígy szeretném megjegyezni azt is, hogy számos témáról a múltkori meghallgatáson nem is beszéltünk, például tudomásunkra jutott, hogy 13 tagállam azt kérte, hogy a 7-es és a 8-as cikkel kapcsolatos módosításokat a CRR-ből törölni szeretnék. Erről például miért nem beszéltünk? Tisztelt elnök úr, kollégám Szájot Kamán sajnos már nem tudott eljönni erre az eszmecserére, de az észrevételeit a BRRD témájában el fogja jutatni önhöz írásban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kora van Lievenhuizen. Köszönöm, elnök úr. Először is néhány észrevételt tennék Szilvi Gulárd kollégám nevében. Őt idézem most. Úgy véli, hogy a bank unióról most már egy különálló joghatóságként kellene beszélnünk, és fel kell vetnünk a belső mrl kapcsolatos kérdéseket, és további témákat is meg kell vizsgálnunk, mint a moratóriumot, az 55-ös cikket a szerződéses elismerésről a harmadik országokra vonatkozóan, tehát talán a bizottsággal folytatott eszmecsere hasznos lenne. A kalibrációs követelmények is fontosak, megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a rugalmasság és az előre jelezhetőség között, stabilitást kell biztosítanunk, és kellő forrásokkal kell felruháznunk a gazdaságot. Lehetővé kell tennünk, hogy az európai bankok versenyképesek legyenek az unión belül és kívül is, és ez egy ez egy jó hidat is képez az én észrevételemhez a CRFD kapcsán, ugyanis a meghallgatáson felvetettem a szoftver kezelésével kapcsolatos kérdésemet, de nem kaptam kielégítő választ. Az én aggályom mindenek előtt az, hogy a jogszabályaink értelmében a szoftvert a QRT1-ből le kell vonni, és um, a biztosítók számára lehetőség uh, nyílik, hogy uh, fizetésképtelenség esetén más bánásmódban részesüljenek. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a bankokat és a biztosítókat miért uh, um, miért biztosítunk számukra meg, más megkülönböztetést. Az Egyesült Államokban a szoftvert nem kell leírni, ez pedig egy komoly hátrányt jelent az európai bankokra nézve. Aztán mondhatjuk persze azt is, hogy Európában másképpen vélekedünk erről, de felmerül egy másik probléma is, nevezetesen az, hogy az ekvivalencia rendszerünkben nem vesszük figyelembe ezt, és nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Tehát az amerikai bankok számára amennyiben az Unióban működnek, lehetőség nyílik arra, hogy szoftverbe ruházzanak, sokkal nagyobb mértékben, mint eh, ahogyan azt az európai bankok megtehetik. Szerintem erre a kérdésre is oda kell figyelnünk. Tehát vagy az ekvivalencia rendszert változtatjuk meg, vagy pedig az európai bankokra nézve is átalakítjuk a jogszabályt, mert eh, meggyőződésem, hogy az új technológiai fejleményekkel, lehetőségekkel a bankrendszeren belül a fitekkel kapcsolatban az ember vagy e, halad a, a korral, vagy, vagy lemarad, és nem szabad lemaradnunk, éppen ezért a pénzügyi intézményeinknek lehetővé kell tenni, hogy beruházhassanak, ahogyan a nagy technológiai vállalatok is azt megtehetik. Ami a fast trackinget illeti, egyetértek azzal, amit Simon úr már elmondott, biztosítanunk kell, hogy zöggenőmentes legyen az átállás, hogy ne merüljenek fel negatív következmények, tehát mi ezt a gyorsított eljárást támogatjuk, de körültekintőek kell legyünk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez az átmeneti időszak milyen lesz majd, ugyanis nem szabad, hogy egy teljesen új, különálló rendszerré alakuljon. Az arányosságot is szem előtt kell tartanunk. Nem hiszem, hogy a hatásértékelések elég konkrétak lennének még mindig nagyon sok, nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az átlagokra. Szívesen meg is, megismétlem, hogy az ember fejeben van a sütőben, a lába pedig a hűtőben, lehet, hogy az átlag hőmérséklet jó, de még így is komoly problémái lesznek. Az illetőnek tehát egy konkrétabb hatásvizsgálatra van szükségünk, amely figyelembe veszi a különböző alapmodelleket a kisbankoknál, a nagybankoknál, hogy megfelelő összehasonlítást tegyünk lehetővé, és mivel lejárt az időm, ennyi lenne, elnök úr, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A GUE nevében Fábio De Mázi. Good morning. Uh, yeah, we're sharing our... Jó napot kívánok, megosztjuk a felszólalási időt. Ami a felügyeleti hatóságok diszgresszióját illeti, kétkedőek vagyunk a további kettes pilléres tőkebevezetése alapján. A felügyelőt nek nem iránymutatást kell adni, hanem kötelező szabályokat kell előírni. Az is fontos, hogy makroprudenciális eszközöket használhassanak. Egyéb iránt a múlt heti meghallgatáson a felügyelők ezt jelezték vissza. A hierarchia ö, tekintetében az új kielégítési sorrend bevezetését támogatjuk, az új senior non-preferred debt eszköz bevezetésével egyetértünk, kiterjesztve ezt a bélin szabályokra. Szeretnék ezt tisztázni, hiszen vannak olyan termékek, amelyeket nem lehet bélénezni. Ugyanakkor a strukturált termékeket is bélénezheté szeretnék tenni. A fast tracking eh, nem végrehajtható jelenleg. A harmadik országok eh, hiteleszközei bélénezhető kell, hogy legyenek Kivételek esetén pedig biztosítani kell, hogy az intézmények maximális összegekkel számolhassanak. Az elővigyázatossági záradék kapcsán helyeseljük, hogy ezt áttekintsük, hiszen úgy gondoljuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a piac egyedül nem tud jó eredményeket elérni, ezért úgy gondoljuk, hogy az elővigyázatossági rekapitalizációs záradékkal a múltban gyakran visszaéltünk itt, tehát itt egy kritikus fényi vitára van szükség. Egy végezetül egy általános észrevétel az emerelt a tillaknak kell megfeleltetni, különösen a ranghely kialakítás vagy a szubordináció tekintetében, a szanálási hatóságok számára pedig szigorúbb, által pedig szigorúbb határidőket kell előírni a bankok számára. Mr. McCarthy. McCarthy úr. Ahogyan első eszmecserénk során már mondtam, a csomag vitája során üdvözöljük a kockázat csökkentés szolgáló bármilyen intézkedést, és támogatjuk, hogy ne a társadalom, az adófizetők fizessék meg a károkat. A CRD-CRR javaslat jó irányba mutat, de még mindig túl sok kiskapu nyílik meg, illetve el lehet térni a nemzetközi normáktól is. Ezeket a kiskapukat be kell zárni, és a nemzetközi normáknak jobban meg kell felelni. Néhány észrevétellel szeretnék élni a rendelkezésemre álló idő során. Egyrészt a leverage ratio jelenti az egyik legaggályosabb szabályt. A 3% túl alacsony, sok közgazdász jelzi, hogy egy bank pozíciójától és kockázatok által mért eszközeitől kell függővé tenni ezt a leverage résiót, vagy ezt az arányszámot. Nem lehet egységesen alkalmazni, hanem megfelelően le kell bontani. A tillak tekintetében a szisztematikus jelentéségű bankok számára tőke követelményeket meg kell emelni, azért, hogy a krízis bekövetkezte során működhessék a biztonsági rendszer, Éppen ezért biztosítani kell, hogy a tilak tényleg működőképes legyen, amikor szükség van rá, és ezért a megfelelő kritériumokat így kell kialakítani. A tilak eszközöket olyan sorrendbe kell állítani, hogy a bélinezhetés megtörténhessen akkor, amikor a válság megtörténik. Különösen a KKV infrastruktúrák tekintetében fontos ez teljes neutralizációt az első évben nem támogatjuk, hiszen bármi is történt az Atlanti-óceán túloldalán, nem szabad, hogy a nemzeti, nemzetközi szabályoktól eltérjünk a bankoknak, de a fogyasztóknak is kiszámítható keretfeltételekre van szükség. Az öt éves átalakítás, ugyan, átalakítás idő ugyanakkor túl hosszadalmas. Köszönöm. Uh, for the greens, uh... Nos, a zöldek nevében Urtaszon képviselő. And then Philip Lamberts. Aztán Philip Lamberts. Chair, I'll briefly touch upon two points. Köszönöm, röviden két észrevétel szeretnék tenni. Egyrészt a kielégítési sorrend, aztán pedig a, szanálási rezsim kapcsán. A kielégítési sorrendnél úgy gondoljuk, hogy érdemes figyelembe venni az LKB véleményét, azért, hogy a <clears throat> hitelezők álláspontját megerősíthessük, Egyrészt egy általános betét, letéti szabályokat kell kialakítani, másodszorban pedig a mm, szubordináció, illetve a sorrendiség és bevezetése során olyan szabályokra van szükség, amelyek figyelembe veszik az új keretszabályokat. Harmadsorban pedig a kettes pilléres eszközök, kettes level eszközök tekintetében a sorrendiség szempontjait figyelembe kell venni. Ami pedig a szanálási eljárást illeti, rezsimet illeti, úgy gondoljuk, hogy lehetőségünk van arra, hogy hitelesebbé tegyük ezt a szanálási rezsimet, és úgy gondoljuk, hogy a bélénezhető kintlévőségek tekintetében hitelesebb eljárásra van szükség, és figyelembe kell vennünk hogy a kockázat mérlegelt eszközök beszámítása megnyugtatható-e, és a szanálási tanács az SRB számára biztosítani kell, hogy azonos szabályokat alkalmazzon. Aggályjal látjuk ezen felül az iránymutatások kérdését a pillér 2 a kettes pillér szintjén, ezért további hatalmat akarnánk adni a felügyelők számára azáltal, hogy szigorúbb határidőket határozzanak meg akkor, hogyha nem öm, felelnek meg az iránymutatásnak, akkor azonnal requirementet írhatnának elő a felügyeleti hatóságok. Végezetül, és itt be is fejezem, az új moratórium eszköz kapcsán úgy gondoljuk, hogy érdemes figyelembe venni egy véver lehetőségét, azért, hogy a KKV-k helyzetén könnyítsünk, ezeket a kérdéseket akartuk felvetni. Uh, Philip Lambert. Yeah, uh, good. Philip Lambert, mindenkit köszönteni szeretnék. Szeretném, hogyha ez egy kockázatcsökkentésű csomag lehetne. Ez az is tulajdonképpen neki számára, a részvényesek vagy a bankok menedzsmentjei számára, vagy pedig az adófizetők számára, és ez nem igazán világos számomra. Vannak olyan intézkedések, amelyek azt jelzik, hogy kockázat csökkentés inkább a részvényesek számára valósul. Meg két példát szeretnék mondani. Az egyiket Fábio említette már korábban, amikor tulajdonképpen a szabályozókat szólítjuk meg, és a feltételekből iránymutatásokat készítünk, ezzel természetesen a részvényesek számára csökkentjük a, kockázatot, a másik oldalon viszont növeljük a kockázatot az adófizetők számára. A leverage ratio egy egyszerű koncepció volt, most pedig olyan intézkedésekről beszélünk, hogy mekkora a leverage kitettség, és a bankok ezt megszerezhetik, hogyha akarják. Én egyszerű személy vagyok, hogyha valaki egy vállalkozást indít, 3%-os tőkével és 97%-os adóssággal, akkor forgathatjuk ezt eh, mindenfelé. Én úgy érzem, hogy mindez nagyon törékeny lábakon áll. Éppen ezért eh, fontos, hogy legyünk elég bátrak, és mondjuk azt, hogy eh, leverage-re szigorú szabályokat vettünk ki, ezeket a kitettségi intézkedéseket eh, használhatjuk, de amikor eh, tényleges tőke eh, szintekről van szó, akkor itt szigorúbbaknak kell lennünk. Az hát adófizetőként én szeretném, hogyha a kockázat csökkenne. Tehát, hogyha kockázatot csökkenteni szeretnénk, akkor ezzel nem az adófizetők kockázatát csökkentjük, és a piaci disziplinát nem szeretik az adófizetők. Ez azt jelenti, hogy ha valaki butaságot csinál, akkor saját pénze terhére büntetik, és a piacgazdaság erről kéne, hogy szóljon. Én szeretném a piacgazdaságot, és sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de nagyon sok minden, amit láttam a bizottsági csomagban, visszat térítenek bennünket a válság előtti időszakba. Elnök, nem tudok ellenállni annak, hogy elmondjam, hogy a, a, a bankot és a, a szupermarketot nem csak az adófizetők és a szabályozók közötti bankok közötti különbség határozza meg, itt fizetéseket is ki kell tudni fizetni, vagy egy harmadik eh, kategória, ez pedig bonyolultabbá teszi a dolgot. Én ezeket fogyasztóknak nevezném, mert fogyasztók, és nekik kell döntenünk arról, hogy kivel akarnak üzletelni. Tehát ez az ő felelősségük. Vannak jó vállalkozások, jó együttműködések, én nem vagyok hajlandó bárkitől bevásárolni, úgymond. A letét védelem nem valósulhatna meg, hogyha pénzügyi disziplína vonatkozna erre. Nagyon különböznek a vélemények, hogyha vitát szeretne, én támogatom a letéti védelmet, de korlátok között, nem korlátlanul. Rendben, köszönöm, Márko Ványi. Köszönöm szépen. Mindegyik dossziénak árnyék jelentést jövök ezért egy picit hosszabban beszélek. Az EBRD kapcsán lehetőségünk volt a meghallgatás során sok szakértőt meghallgatni, de jogi szakértőt nem hallgattunk meg, akinek a véleményéből megállapíthattuk volna, hogy az e BRD végrehajtása az egyes tagállamokban milyen jogi akadályokba ütközik, hiszen például egyes tagállamokban ez a megtakarítás alkotmányos jogába ütközne. Érdemes volna tehát egy eh, jogi szakvéleményt meghallgatni erről a kérdéskörről, tisztázandó így, hogy eh, mely problémakörök jelennek meg a bélén eh, jogi eszköze kapcsán. Még egyszer mondom, nem minden tagállam alkalmazza ezeket a szabályokat, és Olaszországban például alkalmazták, de egy sor probléma jött így létre. A <clears throat> BRD szabályai tehát bizonytalanná teszik a rendszert, hiszen a betétesek gyakran anélkül, hogy tudnának róla, a egy olyan rendszerbe kerülnek átvezetésre, amely nem kiismerhető előre, és ilyen módon vagy más országokba kerül át csoportosításra betétjük, vagy pedig a, a betéteik útja nem követhető nyomon, és ez elutasítandó az a helyzet kértük, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsanak az MREL kapcsán hozott ö, szanálási döntések tekintetében úgy gondolom, hogy az EKB, illetve minden eljáró hatóság döntéseit átláthatóvá és világossá kell tenni, az is egyértelmű, hogy vannak, van banktitok, amelyet a piac stabilitása érdekében meg kell őrizni, de ugyanakkor a döntéseket publikálni kell azért, hogy megállapíthassuk, hogy a hatóság miért vont a szanálás alá az egyes bankokat. A senior non-preferable debt tekintetében itt a különböző szereplők elmondták az ezzel kapcsolatos véleményüket, én úgy gondolom, hogy ez az intézmény problémákhoz vezethet, például a biztosítók, a nyugdíj alapok tekintetében, hiszen lehet, hogy egy pénz, egy betétet, egy megfelelő óvatossággal való befektetésre csoportosítottak át, de ez valamilyen módon átkerül a kockázatosabb befektetések osztályába. Ezt mindenképpen ki kell zárni. Úgy gondoljuk, hogy az itt megragadható megközelítés téves, hiszen a mai <clears throat> rendszer nem annyira az asset disponibility alapján működik. Magyarra mondva az egész pillanatfelvétel téves, <clears throat> az volna, ez a rendszer hajlik arra, hogy inkább a nagyobb kockázatokat vállaló bankokat hozza a helyzetben. Ugyanakkor um, ezzel a bankrendszer egy részét próbáljuk uh, kvázi az elhalását szolgáljuk, de összességében számunkra nagyon fontos, csak 5 másodperc elnök úr, nagyon fontos, hogy az állampapírok uh, um, kockázatnak való kitettségét is megvizsgálhassuk. Ez egy olyan szempont, amelyet mindenképpen az egyes csomagokban meg kellene jeleníteni. Köszönöm, Zanni úr. Csak egy rövid észrevétel. Az korábban kellett volna felszólalnom, hiszen én már ugye az ELNE e frakció tagja vagyok, egy rövid észrevétel és egy eh, rövid eh, meglátás a bankcsomagról. Filip a bankcsomag céljairól beszélt. Azt gondolom, hogy két alapvető célról kell beszámolnunk, illetve két ilyen célt szolgál, kellene szolgálni a bankcsomagnak. Egyrészt, <clears throat> hogy eh, a múltban elkövetett hibákat a bankunió létrehozása során elkövetett hibákat kijavítsuk, levonjuk a hibákból a tanulságokat, és igenis lehetőségünk van arra, hogy ezeket a hibákat most kijavítsuk. A második célkitűzés pedig az, hogy csökkentsük a kockázatot. Általános szinten, de nem csak a bankok, hanem a gazdaság szereplői kockázatát is Éppen ezért tehát a pénzintézeteknél levő eszközök kockázatot, tehát köz, csökkenteni kell. Éppen ezért a jó munka végeredménye az kell, hogy legyen, hogy a gazdaság minden szereplőjét érintő kockázatot csökkentsük az én szisztemikus intézkedésekkel. Ami pedig a konkrét intézkedés csomagokat illeti, a, jelzem, hogy a bank unió, illetve a korábbi szabályok hibáit akarjuk kiküszöbölni. A tilak átültetése, átültetésé során a lehető leghomogénebb módon kell eljárni, úgy, hogy persze a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok mérlegelési jogkörrel rendelkezzenek. Az egységes felügyelet elve ma kik kérdésessé vált, vannak olyan égbe kiáltó esetek, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy még homogénebben, még egységesebben kell alkalmazni az elveket. Felmerül itt egy veszély, hogy eltorzul a piac, Fábio Demázi beszélt erről, főleg a TILAK és az EMREL tekintetében, hogyha a kéz by kéz esetenkénti eljárás jön létre, akkor a felügyelőtő hatóságok diszkrecionális jogköre, mely helyes, hogy megvan nekik, nagyobb veszélynek van kitéve, hogy a politika, a különböző szereplők megpróbálják befolyásolni az amúgy objektív döntést, és ezzel persze az állampolgárok, illetve a befektetős döntéseire is kihat ez. Az új eszköz, a senior non-preferred uh, debt uh, eszközének kialakításáról még egy észrevétel. El kell kerülni az uh, nagy torzulást, és így egy utolsó bélénezhető eszköz puffert lehet kialakítani, amely végezetül a kötvényekbe beruházókat védené. Ez egy olyan puffer volna, tehát amelynek segítségével a BRRD eh, legnagyobb hibáját lehetne eh, kiküszöbölni, ez pedig a jogszabályok retroaktivitása volt mégpedig ez úgy jelent meg, hogy különböző árazás működött. A CRR-ről még csak nagyon gyorsan a leverage, vagy tőkeáttételi mutató, vagy leverage ratio kapcsán nagyon fontos, hogy egy olyan szintet határozunk meg, amely csökkenti a kockázatot, ami pedig a szovrendetet illeti, az államadóságot illeti. Fontos, hogy ezekkel a szabályokkal ne nagyobb stresszet okozzunk a bankoknak, azon bankoknak, akik a könyveikben, a mérlegükben nagy mennyiségű állampapírt tartanak. Fontos tehát, hogy az eurozóna államainak államadóságát úgy szabályozzuk, hogy ne újabb stresszt helyezzünk a piac szereplőinek vállára. Thank you. Köszönöm. Általában a politikai frakciók plenárison is használt sorrendjét követjük, a szakbizottságok is így járnak el, nem mindig, de erre kérdésre visszatérünk. Az ENF az e FDD előtt szerepelt, a titkárságtól kaptuk ezt az e-mailt. Uh, Köszönöm. Balc kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőnknek, Gunár Hekmártnak támogatást szeretnék nyújtani, ami a piaci disziplinát illeti. Fontosnak tartom, hogy a munkánknál a három kockázatcsökkentési jelentésnél a következőt tartsuk észben. Egyrészt ez Emrel eh, szintjét vizsgáljuk meg kritikusan, meg, meg kell nézni azt, hogy a jelenleg javasolt eh, szint elégséges, a minimális 8%. Úgy érzem, egy olyan eh, százalékos ennél, amiről még vitáznunk kell. A második pont a felügyeleti hatóságok felmérési lehetőségei az emre meghatározásánál fontos, hogy ne menjen a status quo szintje alá, amelyet jelenleg a meglégi emrel szabályozási technikai standardoknál használnak. A harmadik megjegyzés a kivételeknél, amelyeket javasoltunk, a szubordinációt illetően fontos, hogy itt se eh, maradjunk el a tilak standardjaitól a saját tőkencsomagnál. Péter Zimont eh, támogatni szeretném az arányosság elvét illeti, illetve amit ő mondott erről, a bizottsági javaslatot túl kevésnek tartom. Úgy érzem, hogy további tartalmi módosításokra van szükség, nem csak a jelentéstételi kötelezettségnél, hanem ezen túlmenően is. Például annál a kérdésnél, hogy minden nagybankra vonatkozó standardot használni kell a közepes méretű és kisbankoknál is. A CRR-nél a támogatási bankokat említenem. Én úgy érzem, hogy több támogatást kell nyújtanunk azért, hogy fenntartható gazdasági növekedést tudjunk elérni. Hogyha pusztán a méret alapján döntünk, akkor ez nem megfelelő. jelentés. Tevőt arra szeretném bátorítani, Péter Zimon, stabil um, kitét, kivételeket tegyen lehetőséget, ami pedig Szilver uh, kollégát illeti, a koordinátorok a fast trackingről beszéltek um, a banki ágazatban, illetve uh, többségi döntés született már. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Markus Ferber is jelentkezett. A Eye eljárás keretében igen, nagyon röviden Először is meg kell fontolnunk, hogy ez a csomag kiérdemli ezt a nevet. Itt egy kockázat csökkentési csomagról van szó, vagy hogy esetleg valóban hozzájárul-e a kockázatok csökkentéséhez, úgyhogy támogatom, amit Günár Hökmárke tekintetben mondott. Másodszorban pedig, ami az arányosság kérdését illeti, a bizottság egyetlen egy mutatót nevezett meg, méghozzá a mérleg volumenét, amit nagyon korlátozottnak tartok, hiszen ez önmagában véve a kockázatra, illetve a bankok magatartására vonatkozóan nem enged következtetést levonni, ezért örülök annak, hogy az előadó érintette ezt a pontot. Már csak azért is, mert pusztán a mérleg volumene a tagállam méretétől függően is teljesen téves képet nyújt, és bizonyos magatartásokat lehetetlenít. Éppen ezért más kritériumokat is ki kellene dolgoznunk. A regionális elvet például folytat-e határon átnyúló tevékenységet az intézmény, nem a kereskedési könyvre, hanem a hitelekre kellene összpontosítani. Vannak-e intézményi korlátok, vagy egyéb aspektusok, megpróbálok majd kidolgozni erre vonatkozóan módosítókat is, hogy egy koherensebb rendszert dolgozzunk ki, amely minden tagállam számára megfelelő, és amely valóban egy szigorú európai mélyen szántó felügyeletet lehetővé tesz, azok, akik egyszerű üzleti modellt követnek a mérlektől függetlenül egy más felügyeleti struktúrának legyenek alávetve. Ki kell dolgozni ugye a számviteli szabályokat. Azt hiszem, hogy itt nagyon sok tennivalónk van még, hogy ezt tartalommal megtöltsük. Ez egy nagyon triviális megközelítés, itt elnézést kell kérjek a bizottságtól, de ez a megközelítés alig havíz bennünket előbbre. Köszönöm szépen. Mások nem jelentkeztek a CatchDI keretében úgyhogy visszadom a szót az előadóknak, mindkét előadónak két percben. már úr, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy van egy pont, amely mindig felmerül a vita kapcsán, és ez a fast track. A legtöbbünknek azt hiszem, hogy semmi ellenvetésünk nincs filozófiai szinten, azt hiszem, hogy mindannyian ezt a megközelítést támogatjuk de ellenzem, hogy ezt úgy tegyük, hogy közben nem is tudjuk, hogy mit teszünk. Vannak kereszt hivatkozások ezekben a csomagokban, ami pedig a hierarchiát illeti, először is tisztáznunk kell az MRL kritériumokat, amelyek ezen csomag, ennek a csomagnak abban a részében vannak, amelyekkel Simon kolléga foglalkozik, a 72B cikk, ezzel foglalkozunk még, Biztosítom a kollégákat, hogy erre még lesz lehetőségünk. Most még csak előzetes eszmecserét tartottunk. De nagyon fontos az is, hogy tisztázzuk, és még egyszer megismétlem, hogy ha a BRRD-t nem szeretnénk gyengíteni, akkor minden adósságot feltőkésíthetőként kell tekintenünk, hogy vonatkozik rá a bail-in. Azok a kollégák, tehát akik ki szeretnék zárni a banki adósság egy részét a bailin keretből, ez megosztja a piacot, ezt akarta elérni a BRRD, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vívmány, és mindig kockázatos azt kijelenteni, az én szemszögemből nézve, hogy egyetértek a zöldekkel, de Filip, azt hiszem, hogy ebben a kérdésben egyetértünk, nem tudom, hogy kiért egyet most kivel. Minden esetre fontos a piaci fegyelem mellett kitartanunk. Az én célom az, hogy ezt megtegyük, akkor is, amikor a fast trackről, illetve a hierarchiáról vitázunk. Köszönöm. Pontosan, senki sem ellenzi a piaci fegyelmet, csak éppen tudnunk kell, hogy most itt egy bankról vagy egy szupermarketről van szó, piaci fegyelemre van szükség, ezért elnök úr, elnök úr, erről vitázhatunk magunk között, én nagyon szívesen eszmét önnel erről, de meg kell adnunk az idő szempontjából ugyanazt az esélyt, hogyha erről vitázunk. Igen, valóban, de azt hiszem, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk ebben. Simon úr, nos, amikor ma reggel az EPP, a konzervatívok Ferber és Hökmárk úr, illetve a zöldek Philip Lamberts személyében, valamint a GUE Fabio De Mazio személyében, illetve a szocialisták felvetették azt a kérdést, hogy ez egy kockázat csökkentési csomagként valóban csökkenti a kockázatokat, vagy bizonyos esetekben nem teremtett további kockázatokat, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy olyan pont, amelyet meg kell vitatnunk a dosszié különböző pontjaira helyezve a hangsúlyt. Azt kell mondjam, hogy az arányosságot mindkét irányban értem, tehát felfelé is fontosnak tartom, ami különösen kockázatos, az talán még több felügyeletet kell, hogy kiérdemeljen, és ugyanígy hogyha az arányosságot lefelé értelmezzük, erre is utaltam egyébként, a mérleg összeget figyelembe kell vennünk, ugyanakkor a tagállam méretét is a GDP formájában szem előtt tartottam, de hálás vagyok Ferber kollégának, amiért felvetette ezt a pontot, ugyanis sokan ezt hasonlóképpen vetik fel, és ezeket a pontokat mind meg kell vitatnunk. Ezek mind olyan kérdések, amelyek kvalitatív szempontból mérvadóak, amikor arról beszélünk, hogy egy bank mikor kell, hogy szigorú ellenőrzésnek legyen alávetve, és mikor van szükség fokozottabb felügyeletre. Pontosan ezekkel a kérdésekkel fogunk az elkövetkezendő hetekben vitázni, én, eh, a engem illet, köszönöm ezt a vitát, mert nagyon sok elgondolkodtató pontot hallhattunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami a ami a eh, módosítókat illeti július 11 az első esetben, szeptember 4-e, a módosítók megvitatására 16-án, október 16-án és 19-én kerül sor, és december 4-én fogunk szavazni. Ez a nem fast trackra vonatkozott, ami pedig a fast tracket illeti, még nincs egy pontos menetrendünk, de hogy a trialógust is lehetővé tegyük, a nagy kitettség témájában, szeptemberben kezdődik ez el, ezért a jelentés tervezetet legkésőbb május végére készhez kell kapjuk, csak hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Úgy tudom, hogy Gunár egy harmadik kategóriát is be fog vezetni. Említett említette, hogy nem ellenzi a fast tracket. Ezt figyelembe kell venni. Lehet, hogy ez persze nem zárja ki azt a lehetőséget, amelyről döntöttünk, hogy a fast trackről dönthetünk majd akkor, hogyha egy kicsit pontosabban látjuk az alapvető kérdéseket, amelyeket megemlített, Erről persze nem ma kell döntenünk, úgyhogy akkor figyelembe vesszük, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy más elemeket is meg kell vitatni, hogyha ez a fast track érvényesül, és fontos, hogy következetesek legyünk. Ez mindenképpen fontos. Egyelőre azonban egy fast track döntésünk van, és a menetrend szempontjából ennek vannak következményei. Most pedig a scrutiny slot következik. Elnézést, annyit mondanék, hogy a koordinátorok döntése a koordinátorok döntenek. Igen, valóban a döntés az volt, hogy nem a fast track követjük, és visszatérünk még a nyár előtt ezekre a kérdésekre. Ez volt az a döntés, amely született, és amennyiben szükséges, persze amennyiben szükséges, hiszen mi specialisták vagyunk az ilyen kérdésekben. Pervans. Csak egy észrevételt tennék. Ha a bizottság azt javasolta, hogy a BRRD-t egy másik dosszié formájában módosítja, úgy gondolom, hogy talán egy bizonyos ponton a bizottságunknak döntenie kell arról, hogy mi legyen ezzel a javaslattal. Valamilyen formában döntenünk kell, hogy a gyorsított eljárás követjük-e, vagy sem jogalkotási szempontból. Nem tudom, hogy ez a döntés csak a koordinátorokra hárul, vagy egy adott ponton érdemes volna a tárgyalót csoportnak is ezt megvitatnia, nem kellene ezt megnyitni, úgyhogy az egész szakbizottság megvitathassa ezt a pontot. De nézzük meg, kövessük azt, amit az előadó mondott, és remélhetőleg még lehetőség nyílik arra, hogy ezt a pontot a későbbiekben megnyissuk. Elnök, köszönöm szépen. Tehát akkor áttérünk a következő pontra, amely a scrutiny slot. Markus fogja elnökölni az első részt, és aztán valószínűleg nem lesz alelnökünk, ha csak valaki nem jön ide, nekem egy fontos ülésre kell elmennem, remélem, hogy fél órán belül visszaérek. So, good morning everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A scrutiny slot következik a delegált jogi aktusokról és a végrehajtási jogi aktusok vizsgálatáról. Itt most a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozó rendelet van a napirenden. Először is szeretném köszönteni a GD FISMA részét ről Fizma asszonyt és az Eszmától Falmájzom urat. Rendben, ki szeretné kezdeni? Először a bizottság? Rendben. Tehát Szaliszka asszony öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, tisztelt Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget, hogy megvitathassuk önökkel a CRA rendelet végrehajtását, ez a harmadik rendelet, és rögtön át is térnék a mai vita lényegére. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság a rendelet értelmében mandátumot kapott arra vonatkozóan, hogy bizonyos kettes szintű intézkedést és jelentést fogadjon el és örömmel tájékoztatom most önöket arról, hogy ezen mandátumok teljességgel lezárultak. Az összes szükséges munkát 2016. októberében lezártuk. Különös tekintettel szeretném megjegyezni, hogy a következő dokumentumokat fogadtuk el. 2014. szeptemberében elfogadtunk három szabályozás technikai standardot, amelyek az európai rating platformmal kapcsolatosak, illetve azon díjakkal, amelyeket az ügyfelekre szabnak ki az ügynökségek, valamint az információk közzétételével kapcsolatban a struktúrált pénzügyi intézetek vonatkozásában. Egy másik fontos eredménye a munkánknak egy olyan jelentés volt, amelyet 2015. októberében véglegesítettünk. Ez a jelentés egy európai hitel képességi keret létrehozásáról szól, és 2016. októberében elfogadtunk egy jelentést, amely mérleget von a jelenlegi hitelminősítési piac helyzetéről, és értékeli azt, hogy milyen hatása és eredményessége van azon kulcsfontosságú rendelkezéseknek, amelyek a hitel minősítő ügynökségekre vonatkozó rendeletben találhatóak. Ez a jelentés gyakorlatilag négy mandátumot tartalmaz a rendelet értelmében, és ezt a hatékonyság, valamint a következetesség érdekében hajtottuk végre. Ami magát a jelentést illeti, amelyet tavaly fogadtunk el, szeretnék megosztani önökkel bizonyos következtetéseket, amelyeket a bizottság levont az elemzésből, illetve azon visszajelzésekből, amelyeket a piaci szereplőktől kaptunk, valamint az ügynökség, az ESMA visszajelzéséből. A fő célkitűzéseire vonatkozik ez a, a rendeletnek. Először is, ami a hitelminősítésre való túlzott támaszkodást illeti, jelenleg nincs semmilyen működőképes alternatíva, ami ezen hitelminősítő ügynökségeket helyettesíthetné. Vannak kiegészítő eszközök, amelyek segíthetik a kockázat értékelést. Túlzott és potolhatják, orvosolhatják a CRA-kra való túlzott ráutaltságot. A felügyelőket arra ösztönözzük, hogy továbbra is ösztönözzék, ezt javítsák ezt a helyzetet, úgy, hogy a piaci szereplők felhasználnak olyan, e-, felhasználjanak olyan eszközöket, amelyek kiegészítik a külső CRA-kat. A jelentés meghatározza, jelzi, hogy mely eszközökhöz lehet folyamodniuk a befektetőknek. Ami bennünket illet, mi továbbra is monitorozni fogjuk a piaci helyzetet, valamint a változásokat ebben a tekintetben. Ami a piaci versenyt illeti, annak ellenére, hogy léteznek szabályozási intézkedések, a piac még mindig túl koncentrált. Ez mindenek előtt annak tulajdonítható, hogy milyen a piac jellege. Alapvetően a kereslet és a kínálat határozza meg a piac jellegét, ez a kettő nagyon szorosan összefügg, ez pedig azt jelenti, hogy a kibocsátók azon célrákhoz folyamodnak, amelyeket a legtöbb befektető is elismer, a potenciális befektetők, és a befektetők főleg azon hitelminősítő ügynökségeket szeretnék használni, amelyek a legnagyobb lefedettséget biztosítják az általuk preferált eszközök esetében. Itt azt láthatjuk tehát, hogy továbbra is figyeljük a piac alakulását, de úgy gondoljuk, hogy nehéz lehet megváltoztatni ezt a helyzetet. Ugyanakkor megpróbáljuk elkerülni azokat az akadályokat, amelyek a piacra jutást nehezítik, és a közelmúltban például módosítottuk a végrehajtási technikai standardokról szóló tervezetet, és ez a módosítás, amelyet végrehajtottunk, azt a célt szolgálta, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsunk azon értékeléseknek, amelyeket a méretüktől függetlenül a különböző célrák kibocsátanak. Továbbra is ösztönözzük azt, hogy a kisebb hitelminősítő ügynökségeket is elfogadják a piacon. Egy másik nagyon fontos célja ennek a rendeletnek a szabály, az irányítási szabályokról, mint az érdekonfliktusok elkerülése. Úgy gondoljuk, hogy az általunk elfogadott intézkedések mindenek előtt megelőző preventív jellegűek, de hozzá kell szó, járuljanak ahhoz, hogy a CRák függetlensége nőjön, és ezen intézkedések az eszmának is megfelelő eszközt helyeznek a kezébe ahhoz, hogy biztosítsa a CRA-k számára, hogy teljesíteni tudják ezen kritériumokat. Ugyanakkor megállapítottuk azt is, hogy vannak bizonyos aggályok egyes intézkedések arányosságával kapcsolatban, főleg ami a szankciókat illeti. A CRA-k üzleti forgalmával kapcsolatban ez a kis és nagy ügynökségeket egyaránt érinti, tehát folytatjuk az elemzést és a piac megfigyelését, hogy megvizsgáljuk az ilyen intézkedések esetleges hatását. Ami a struktúrált pénzügyi eszközöket illeti, a jelentés arra következtetésre jutott, hogy még túl korai értékelni ennek a rendeletnek a hatását, hiszen bizonyos rendelkezéseket a gyakorlatban még nem ültettek át. Ez azt jelenti, hogy továbbra is figyelnünk kell a piaci fejleményeket. Végezetül pedig, ami azt illeti, hogy megfelelő-e az európai hitel, ér, hitelképesség kiterjesztése az államadóságra. Véleményünk szerint jelenleg nincs szükség egy európai hitelminősítő ügynökségre, amely az államadóságra specializálódna A véleményünk az, hogy ez túlzott költségekkel járna, és nem feltétlenül jelentene többletértéket a piac számára. Felmerül egy ilyen ügynökség függetlenségével kapcsolatos kérdés is, illetve az, hogy az EU-n kívüli befektetők hogyan tekintenének erre, hogyan értékelnék. Egy másik következtetésének a jelentésnek egyébként az, hogy a rendelet, illetve az új intézkedések hosszú távon pozitív hatással kell legyenek a hitelminősítő piacra, de természetesen több, idő van, több időre van szükség ahhoz, hogy értékelni tudjuk az intézkedések hatását. Dióhéjban tehát ez lenne a jelentés fő következtetése és lezárásképpen azt szeretném még megjegyezni, hogy az Európai Bizottság természetesen az ESMA-val való szoros együttműködésben továbbra is monitorozni fogja a piac alakulását, és még mielőtt további intézkedéseket foganatosítanánk, erejezzük a hangsúlyt. Egyelőre tehát szorosan figyelemmel követjük a piac helyzetének változását, a belső munkánk során, és természetesen szorosan együttműködve az ügynökséggel is. Ha pedig kérdéseik vannak, állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Most pedig az ESMA képviselője kap Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Meg szeretném köszönni a szakbizottságnak, hogy a kettes szintű intézkedések végrehajtását ellenőrzik a szkrutini során, és örömmel osztom meg önökkel az ESMA által szerzett tapasztalatokat ezen fontos jogalkotási intézkedések végrehajtása során. Először a CRA rendelet kettes szintű munkájáról szeretnék beszámolni, aztán pedig a CRR 3 végrehajtási normairól szeretnék beszámolni, majd pedig szakpolitikai munkánkról beszélek a jövőben. Először általános áttekintést szeretnék adni a hitelminőségi intézetek működésére vonatkozó jogi keretről, illetve az ESMA munkájáról. 2009-ben vezették be az első jogszabályt, amelyre már nagyon nagy szükség volt. Ez hozta létre először a pénzügyi piaci szereplők fontos csoportjára vonatkozó felügyeleti hatóságokat, eh, kiküszöbelendő így a 2008-as pénzügyi válság hiányosságait. Ez a jogszabály továbbra is fontos szerepet fog játszani a pénzügyi stabilitás, illetve a piacok működésének megteremtésében és a befektetés védelemben. A célra kettes rendelet az ESMÁT az egységes eh, európai felügyelővé tette 2011-ben. Ebben a fázisban a célunk az volt, hogy az ESMA-ból egy hiteles, minden C regisztrált CRA, CRA számára hiteles felügyelőt alakítsunk ki, megfelelő bejelentési struktúrák és felügyeleti normák kialakítása volt napirenden az új rezsim kialakítása során. A CRA 3 2013-os bevezetése során mind a felügyelő jogkörök pontosítását, mind a célekre vonatkozó szabályokat dolgoztuk ki, és az ESMA-tól itt technikai normákat, e, IT platformokra vonatkozó szabályokat kértek, azzal a céllal, hogy még átláthatóbbá tegyük a befektető védelmet. Négy év telt el azóta, és nyugodtan kijelenthetem, hogy az ESMA által elvárt technikai standardokat mind kidolgoztuk. A technikai standardok közül a legláthatóbb az európai hitelminősítő platform, az Európai European Rating Platform 2016 decemberében kezdett el működni. Ez mind a fogyasztók, mind a beruházók számára minden hitelminősítést átláthatóvá tesz, mégpedig egy helyen. Ez a platform egy nagy előrelépést jelent, és a hitelminősítési adatokhoz való hozzáférést teszi lehetővé, és egy korábban bonyolult folyamatot teszi, tesz egyszerűbbé. Egy technikai standardot is publikáltunk minden hitelminősítő intézet vagy CRA számára, és így az ESMA a kivetett, a cérek által kivetett díjakat áttekinthetővé teszi, kiküszöbölendő így a tisztességtelen versenyt és a érdekösszeütközéseket, illetve az összeférhetetlenséget ki lehet küszöbölni. A technikai standardok kapcsán az ESMA a bizottságot egy sor komplex területen látta normákkal, például <clears throat> a hitelminősítést ellátó alternatívák tekintetében. Néhány kulcsüzenetről szeretnék beszámolni. Ami a hitelminősítékben való túlzott megbízás kérdését illeti, nagyon nehéz lesz ezt a kérdést addig teljesen lefedni, amíg a hitel minősítékről konkrét expressis verbis jogszabályszövegek szólnak az európai jogszabályokban. Ráadásul gyakran a befektetők a alternatív lehetőségekkel nem tudnak élni, éppen ezért a, a hitel minősít mértékben való túlzott megbízás jelenségét kiküszöbölő intézkedésekre teszünk javaslatokat. Az EBA-ban és az EUPA-ban való kollégákkal szorosan együttműködünk a jó e, felügyelő e, gyakorlatok kialakítása során, és decemberben, múlt év decemberében már, e, in, már erről egy anyagot kiadtunk. A CRA három intézkedései három négy, a három-négy legnagyobb hitelminősítőre vonatkoznak. Mi persze minden tagunkkal együttműködünk annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb piaci működésre ösztönözzük szabályainkkal a szereplőket. És arra ösztönözzük a tagokat, hogy harmonizált megközelítést alkalmazzanak, és ezt a kisebb cr is átvegyék. az ESMA szankcionáló hatásköreinek hatás, hatásosságáról is beszélni szeretnék. Ennek segítségével tudjuk ösztönözni a céreket arra, hogy megbízhatóbb um, áttekintést uh, vagy elemzést készítsenek. A CRA rendelet minden elemét végre kell hajtani, illetve a rendelet be nem tartását szankcionálni kell. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen változás alapvető annak érdekében, hogy megfelelő felügyeleti keret eh, hiteles legyen. Végezetül pedig egy olyan területről szeretnék beszélni, mely a jövőben játszik majd fontos szerepet. Az ESMA egy konzultációs anyagot publikált eh, az endorsement rezsim eh, megújításáról. Az endorsement egy olyan rezsim, amelyet egy harmadik államokban bejegyzett CRA elismerését szolgálja, az EU szabályozási elvárásainak megfelelően. Az endorsement rezsim iránymutatásai 2018 júniusára lesznek véglegesek, és ennek érdekében fontos, hogy a CRA rendeletben megfogalmazott magas szintű normákat a harmadik államokban bejegyzett CRA-kra is vonatkoztathassuk. Köszönöm a szakbizottságok együttműködését. Mi nyomon követjük, ez a feladatunk, hogy a rendelet végrehajtását nyomon kövessük, és megfelelő biztonságot biztosítsunk a befektetők számára, és jó az egységes pénzügyi piac működését biztosítsuk. Természetesen az ESMA továbbra is rendelkezésükre a szakértelmével, szaktudásával, akkor is, hogyha a technikai standardok áttekintésére van szükség, és természetesen kérdéseiket örömmel válaszolom meg. Köszönöm. Most pedig Paul Tank kap szót az előadónk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az eszmának a kitűnő munkát. Ezeken az üléseken eh, arról is beszélnünk kell, hogy milyen munka nem végeztetett el, nem csak arról, hogy mi az, ami megtörtént, tehát fontos megnézni azt, hogy mi az, ami hiányzik. Hiszen uh, én nagyon kényelmetlenül érzem itt magam, különösen akkor, amikor a bizottság azt mondja, hogy nincsen alternatíva, hiszen látunk problémákat, nagyon koncentrált a piac, 93%-át eh, foglalja el a piacnak három nagy cég, és úgy tűnik, hogy nem, nincsen változás. Ezt kombináljuk azzal a tényel, hogy a kis CRA-k eh, eljönnek hozzánk, és azt mondják, hogy az LKB e tulajdonképpen blokkolja az övelépésüket, akkor azt gondolom, hogy nem dőlhetünk szépen kényelmesen hátra. Én előre látom, hogy mi fog történni, önök is úgy gondolom, a három cég dominálni fogja a piacot továbbra is az elkövetkezendő években és továbbra is hiszek abban, nem a bizottság is, hogy a versenyképesség nagyon fontos a vélemény különbözősége. Hát én több belépést szeretnék látni, fontos a vélemények diverzitását garantálni. És nem értem azt, hogy a bizottság miért tiltakozik a köz állami hitelminősítő intézettől. Én úgy érzem, hogy ez a sokszínűséget is garantálhatná. Hát el szeretnék kapni arra a kérdésemre, hogy miért nem szeretnének állami hitelminősítő intézetet, illetve hogy az LKB miért blokkolja a kis CRB-ket. A második pont, ami miatt kényelmetlenül érzem magam, az az, hogy az Európai Parlament igenis lát alternatívákat olyan alternatívákat, amelyeket a bizottság nem mérleget. Egyrészt, és az STS eh, anyag, a CRR anyag ezekkel foglalkozik. Tehát, um, a parlament azt szeretné, hogyha a metódus hierarchiáján változtatnánk. standardizált megközelítés túlhalad ezen. Nincsen adatbank a struktúrás termékekhez, és az Európai Parlament pont erre tett javaslatot. És az STS anyagban ez szerepel, azért, hogy jó áttekintés legyen a felügyelői szervek számára a piacról, illetve kulcsfontosságú az, hogy meglegyen ez az információjuk a beruházóknak, azért, hogy ezt az igen bonyolult terméket felmérhessék. Igen, különböző megközelítések léteznek, léteznek alternatívák, és az EPS pont ezt szeretné. Én nagyon örülök annak, hogy a ház nagy része ezt támogatja. Végezetül pedig a 41 regisztrált CR knak nagy része az Egyesült Királyságban van. Önök hogyan látják ezt a jövőben? A CRA-kra történő túlságos támaszkodás mit is jelent majd jövőre nézve, hogyha még mindig vannak CRA-k, amelyek az Egyesült Királyságon találhatók, de nem vonatkozik már rájuk az EU-s szabályozás. Elnök, köszönöm szépen, Paul. Most a politikai frakcióknak adom meg a szót. Peti Kájnen asszony a néppárt képviselőben parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is az elhangzott kritika ellenére úgy érzem, hogy mi a bizottság javaslatával igen elégedettek vagyunk, amit végeztek ezen a területen. Én egyetértek a problémánk egy részével, a CRA-k és a rendszabályozás kapcsán. Az egyik probléma az igen súlyos piaci koncentráció. Részemről én nem látom az állami hitelműsítő intézet előnyét, hogy ez milyen értéket teremthet. illetve a közélményre történő túlságos támaszkodást, illetően a jó szándék mellett a hitelminősítésnél lehet, hogy itt vannak félrevezető módszerek, ez olyan, mint az időjárás előrejelzés, várhatunk világos metodológiát, de viszont nincsen objektív elemzés arról, hogy mi is lesz a jövő, mi fog történni ezen a területen. Ami a legfontosabb, az az a jó felügyelet. Fontos a minőség, az átláthatóság a hitelminősítés kapcsán, és azt gondolom, hogy az Európai Hitelminősítő Platform betöltette ennek a fórumnak a szerepét, lehetővé teheti az összevethetőséget, illetve a használt metodológia elterjedését a különböző terminősítéseknél. Én örülnék annak, hogyha egy szélesebb körű sokszínűség valósulna meg. Tehát a, ha a metodológia világos, akkor ez mindezt elősegítheti. A piaci koncentráció fontos kérdés, és jobb lenne, hogyha a hitelminősítő intézetek diversifikáltabbak lennének. Bár azt gondolom, hogy ebben a témában nem tudunk sokat tenni, ez egy igen költséges tevékenység. Mert hát a piacra kevés belépés történik, Amiről többet meg szeretnék tudni, az a következő. A felügyeletünk milyen mértékben jól működő? Úgy tűnik, hogy jól működő, de milyen mértékben működik jól a CRA-k governance illetően, hiszen itt nem lehet mindent tervezni, az állami, illetve magánszereplők felmérését illetően. Azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyre e, az eszmában is jobban e, kellene összpontosítanunk. Mivel a piac koncentrált, a jövőben külső hitelminősítésekre is támaszkodnunk kell, nagyon fontos a magas szintű ellenőrzés megvalósítása és javaslatokat üdvözöljük ebben a témában. Van egy kérdésem jövőre nézve. Ez nem az ellenőrzésről szól. Tudjuk, hogy, a fenntartható finanszírozásról létrehoztak egy munkacsoportot a bizottságban, és nagyon sok vita szól arról, hogy a forrás hatékonyság, illetve a környezeti kockázatok bele kell, hogy kerüljenek-e a rétingekbe a jövőben és az első szintű szabályozás nem szabályozó úgy, ahogy kellene. Kérdésem a következő, hogy a bizottság ezt az aspektust tervezi-e jövőbeni munkájába integrálni majd egy adott pillanatban, amikor a minőségi felméréseket végzi, vagy a governance kérdésekkel foglalkozik, illetve a második szintű RPS-ekkel. Köszönöm. Merci beaucoup. Et maintenant... Köszönöm szépen. Most az egyszer képviseletében Esko kolléga. Um, when I, uh... Köszönöm, elnök asszony. Amikor uh, a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban elkezdtem dolgozni, um, ez volt um, az egyik első dosszié, amelyel megválasztásom után 2009-ben foglalkozni kezdtem. A parlament céljai azóta nem változtak, szeretnénk továbbra is az átláthatóságot növelni, és az esetleges összeférhetetlenségeket csökkenteni. Úgy gondolom, hogy a rendelet, amelyet elfogadtunk, ezeket a célokat szolgálja, További célunk volt az, hogy a hitelminősítőkre való ráutaltságot csökkentsük, és bővítsük a versenyt. Úgy gondolom, hogy e tekintetben kudarcot vallottunk, de nem kellene, hogy meglepődjünk ezen, ugyanis ki lehet adni irányelveket és rendeleteket, és aztán azt várjuk el, hogy új piaci szereplők jelenjenek meg, és a piac majd úgy dönt, hogy kevésbé fog támaszkodni ezen hitelminősítőkre főleg amikor itt eh, ebben a parlamentben mi sem teszünk eh, ennek érdekében eleget, hiszen pont akkor, amikor a CR3-mal kapcsolatban árnyékjelentéstevő voltam, ugyanakkor az Insolvency 2-nél is eh, árnyékjelentéstevő voltam, és azt írtuk a jogszabályokba, hogy csak bizonyos hitel hitelminősítésen átment eszközökbe lehet befektetni, tehát ne lepődjünk meg, hogy ellentmondásos eredmények születnek, amikor a parlament egymással ellentétes irányban alkot jogszabályokat. Ezt már többször kifejtettem, de hiába. Tehát egyfelől, ami a verseny növelését illeti, azt szeretném tudni a bizottságtól és az ezmától, hogy milyen értékelést végeztek a plusz administratív terhekről, amelyeket ez a rendez, rendelet a hitelminősítőkre hárít, hiszen itt ugye három nagy amerikai cégről van szó, amelyekre Tang úr is utalt, és amelyeket nem kedveli különösebben, de ők jobban meg tudnak birkózni ezen plusz administratív terhekkel, mint egy új piaci szereplő. És mindenkire, minden új piaci szereplőre kiterjesztve ezen új administratív terheket, nem kell, hogy meglepődjünk azon, hogy továbbra is a három nagy hitelminősítő ügynökség virágzik a piacon. Feltételezem, hogy volt hatásértékelés, és feltételezem, hogy ezen többlet terhek még inkább megnehezítik az új szereplőpiacra piacra jutását. Nem lep meg, hogy nem lát többletértéket a bizottság egy európai hitelminősítőben. A frakciónk ezt kezdettől fogva hangoztatta. Az egyetlen cél egy ilyen ügynökségnek az lenne, hogy jelezze, a befektetőknek, hogy milyen haszna lenne a görög államadóságba fektetni. Azt hiszem, hogy senki nem venné figyelembe ezen iránymutatásokat, hogyha a szocialisták úgy gondolják, hogy ennek van értéke, van értelme, akkor használják fel a saját pénzüket egy ilyen létrehozásához, és mondják meg majd a befektetőknek, hogy milyen brilliáns ötlet lenne a görög államadóságba fektetni, aztán majd meglátják, hogy milyen sikeresek lesznek a piacon. Ez teljes idő pazarlás és a közpénzek elherdálása. Azt is észrevettem, hogy az utolsó RTS 2017. januárjában lépett hatályba, tehát még nagyon korán van, túl korai még értékelni, hogy ez vajon sikerese vagy sem. És egy kicsit aggaszt, amikor azt olvasom, hogy most további rendeletekről konzultálnak. Azt hiszem, hogy itt egy komoly problémánk van a túlszabályozással. Sohasem biztosítjuk a pénzügyi intézményeknek, hogy átálljanak valamire, hanem mindig újabb lépéseket teszünk. Korábban is ez már előfordult a CRR esetében Alig szokták meg a szabályrendszert, itt most a bankokról beszélek, már is megváltoztattuk a szabályokat, hát hagyjuk egy kicsit a hitelminősítő ügynökségeket, hagyjuk őket magukra egy pár évig, nem kell megbolygatni a szabályokat, adjunk neki két-három évet, hogy lenyugodjanak és értékeljék eh, a helyzetet, és majd ezen időszak végén értékelhetjük azt, hogy szükségesek-e bizonyos változtatások. Az ESMA mindig azt állítja, hogy eh, milyen eh, kevés személyzettel dolgozik, több költségvetésre, személyzetre van szükségünk, mert olyan nagy a felelősségük, hát akkor nem menjenek ebbe bele. Hagyják ezt egy pár év erejéig. Köszönöm. Ez a túlszabályozás úgy tűnik, hogy az új ügynökségek létrehozását nem akadályozta meg. Az ALDE nevében Korafaj van euh, Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak és az eszmának is ezt az eszmecserét. Köszönöm a bizottság beszámolóit és az ESMA beszámolóit, és örülök, hogy a kettes szintű intézkedések mind működnek. Nagyon fontos, hogy a CRA piacokat megreformáljuk. Fontos, hogy megerősítsük a felügyeleti versenyt, ez volt az egyik, a hitelminősítő közötti versenyt, ez volt a jogalkotó egyik fő célkitűzése. Hogyha megvizsgáljuk a helyzetet. Ez úgy néz ki, mint egy holland foci verseny, mindig a foci bajnokság, mindig az egyik a három játékos közül nyeri meg, az egyik három csapat közül, melyik közül egyik ugye az Ajax nyeri meg a bajnokságot. De a metaforának itt vége is van, hiszen a holland NB 1 ben egy más öm, csapat is nyerhet, például a Vitesse nyert nem olyan régen. Azonban a cra piacán ez nem igaz, hiszen teljes oligopólium működik, hiszen a három nagy a piac 93%-át fedi le. Vannak bár új szereplők a piacon, de ezek nagyon kicsik. A nagyobb piaci hozzáférést leginkább az akadályozza meg, hogy a bejegyzett CRL-k legnagyobb többségét nem ismerik el, nem ismeri el az ECB külső hitelminősítő intézkedésként. A kanadai CRA, DBRS tekintetében az LKB elismerése nagyobb piaci hozzáféréshez vezetett. A bizottság azt mondta, hogy nyomon akarja követni ezt a kérdést, és kérdezem, hogy a bizottság vagy az ESMA tárgyalt e az LKB-val erről a kérdésről, és milyen eredményre vezetett ez a tárgyalás? Második kérdésem. A 2013-as rendeletmódosítás, mely a 8D cikkben is megjelent, egy második CRA kibocsátási körről beszélt, a kis, kevesebb, mint 10%-os piaci részesedésű CRA-kra vonatkozni. ez. 2015-ben a bizottság azt mondta, ezen szabály értékeléséhez még túl korán van, de ugyanakkor azt is elismertem, hogy nemzeti szinten a szabályt még nem ültették át, vagy nem alkalmazzák kellőképpen. Egy fél év telt el, hogyan látja a bizottság ezt a helyzetet? Ezt a szabályt teljes egészében átvették, illetve alkalmazzák? Vagy pedig a szabály önkéntes elven való az a tény, hogy a szabály önkétes elven nyugszik oka annak, hogy a kis szérek nem jutnak nagyobb pénzügyi szerephez, illetve milyen konkrét OB cél kritériumokat lehet meghatározni a helyzet megváltoztatása érdekében. Végezetül pedig a bizottság tavalyi év során arról számolt be, hogy az érdekösszeütközés, az összeférhetetlenség, során hozott szankciók nem rendelkeznek elrettentő jelleggel. Változtatott a bizottság vagy az ESMA ott ezen. Most pedig a zöldek nevében, nem a GUA e nevében, nem a GUA, e, Matthias asszony nincs itt, a GUA-t, GUA-t más nem képvisel, éppen ezért Sven Gigordnak adom meg a szót a zöldek nevében. Köszönöm, elnök asszony. Nos, Én is emlékszem a 2009 óta zajló vitákra, eszmecserékre. Azt szeretném elmondani, hogy világos célokat követtünk, és teljesen legitim célkitűzés, hogy most megítéljük, hogy elértük-e célokat, vagy nem. Célunk az volt, hogy több verseny, nagyobb piaci hozzáférést akarunk biztosítani a szereplők számára, és a kérdés az, hogy ezt elértük-e, vagy sem. Ashley Fox tisztelt barátomnak azt szeretném mondani, hogy a zöldek soha nem eh, támogatták a Public Rating Agency egy eh, állami hitelminős intézet létrehozását. Nem a zöldek mindig egy alapítvány létrehozása mellett voltak, amelyet a politika nem befolyásolhat, hiszen ugyanazon félelmek eh, éltek bennem, mint önben is, jelesül, hogy egy közszereplőre a politika nyomást gyakorolhat. A szakirodalom egyértelmű a tekintetben, hogy milyen alternatívákat lehetne kialakítani. És létezik a állami vagy közhatásságú funkcióval rendelkező hitelminősítő és az oligopólium között, azzal, hogy lehetőség van arra, hogy új szereplők lépjenek be a piacra, egy új rendszer jöhet létre a hitelminősítők allokációja jának rendszerével segíthetjük ezt. Az a cél, hogy a kisebb szereplők a munka nagyobb részét szerezzék meg, és ne a termékek kibocsát gyártói legyenek azok, akik a nagy három, az oligopólium a három szereplője közül választhatnának szolgáltatót. Erre vonatkozólag komoly szakirodalom áll rendelkezésre. Kérdezem, hogy a bizottság kitért erre a szakirodalomra is, hogy figyelembe veszi ezt egy szempontban egyetértek Eslivel, mégpedig, hogy még több erőforrást kell a meglévő szabályok végrehajtására átcsoportosítani, a 8B cikk a strukturált finanszírozási instrumentumokról szóló adatbank létrehozásáról szólt, melynek célja az lett volna, hogy az új piaci szereplők könnyebben léphessenek be a piacra. Kérdezem, létrejött ez az adatbank, illetve mit tettek annak érdekében, hogy megkérjék az eszmát, hogy a 8B cikkben foglalt célkitűzéseknek megfeleljenek. Kérem tehát, hogy válaszában válaszoljon erre a kérdésre, hogy mit tettek annak érdekében, hogy a tisztelt házban elfogadott törvényt érvényre juttassák. Márpedig, hogyha nem juttatták érvényre, akkor kérem önöket tájékoztassak, hogy milyen határidőig biztosítják, hogy a törvény betűjét és szellemét végrehajtják. Köszönöm szépen, most jönnek a spontán felszólalások. De úgy látom, senki nem kér szót, Úgyhogy akkor megadom a meghívott vendégeinknek a szót, hogy válaszolják meg a kérdéseket. A fait mon collègue Paul Tang sur les demandes qui avaient été celles du Parlement européen. Az Európai Parlament elmondta véleményét, nyilván helye van a konkurens véleményeknek is, és nem gondolom, hogy ezzel elégedett lehetünk a dolgok jelenségi állásával. Ami pedig az Európai Ügynökséget illeti, úgy tűnik nekem, hogy az Európai Parlament eh, ragaszkodott ahhoz, hogy egy eh, szociális és környezeti kritériumos eh, kerüljön bele a hitelminősítő intézkedmények munkájába. Hol tartunk ebben a kérdésben, hiszen ez egy égető feladat. Nyilván már nem fogjuk újraírni a jogalkotást, viszont fontosnak tartjuk azt, hogy kötelezettsége legyen a a pénzügyi nyilatkozatok minősítésének utánkövetése esetében a minősített intézeteknél, ami pedig az iránymutatások áttekintését illeti, itt a figyelem, a szavahihetőség, a pénzügyi gyakorlatok, károsító, káros pénzügyi gyakorlatok kérésére irányul. Az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy hogyan tudjuk kideríteni azt, hogy a e, hitelminősítő intézetek hogyan kapcsolódnak a demokratikus konzultációs folyamatokhoz. Engem sokkolt az a tény, hogy a Standard Poor's minősítette az fordulós jelöltet Franciaországban, és elmondta véleményét eh, Fion vagy Makon úrral kapcsolatban. Ők amúgy versenytársak voltak ebben a helyzetben. Az utolsó megjegyzésem az a modell, amely a megerősítés eh, folyamatát eh, támogatja a hitelminősítő intézkedéseknél, ezt más területen is fel lehet használni, ez inkább egy kérdés a bizottsághoz. Ami pedig a Brexitet illeti, gondolkodtak-e e, erről a modellről, hogy esetleg ezt a modellt hozzá lehetne igazítani más struktúrákhoz, nem pusztán a hitelminősítő intézetekre nézve. Hát úgy érzem, hogy itt mindent megemlítettünk, mindenki 7 percet kap a válaszokhoz. Nem tudom, hogy ki szeretne először élni a válaszadás lehetőségével tartjuk a korábbi sorrendet, akkor először a bizottság kap lehetőséget. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettek fel, és azon gondolkozom, hogy milyen sorrendben válaszoljak a kérdésekre. Hogyha nem tudok minden kérdésre válaszolni, akkor kérem, hogy intézzék hozzám te- megint a kérdést. Tegyék fel megint a kérdést. Ami a versenyt illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanezt a vitát a bizottságban is lefortatjuk. Nem vagyunk elégedettek a döntéssel, és keressük a lehetőségét, hogyan lehet a helyzetet javítani. Mit látunk? A piac cot piac határozza meg, hogy a befektetők, illetve a kibocsátók hogyan használják a hitelminősítőket. Itt nem lehet azonnal változtatásokat előirányozni. Számunkra azonban az átláthatóság megteremtése fontos, a minőség fontos, a governance vagy az irányítás feltételei és az összeférhetetlenség szabályozása. Ezek adják meg a rétingek, a hitelminősítési beszámolók minőségét. Ami a piaci hozzáférést, az új szereplők piaci megjelenését illeti, úgy gondolom, hogy itt sok mindent tettünk, hiszen sok kis hitelminősítő intézet terjed ki az ESMA felügyelete. Valóban az ő piaci részesedésük kicsi, ők még voltak éppen piaci réseket töltenek be csupán elemzésünk és a hitelintézetektől, hitelminősítőktől származó feedbackek alapján arra jutottunk, hogy az intézkedések arányosságát javítani kell, főleg a szankciókat, hiszen a kis hiteminősítők forgalma tekintetében az esetleges szankciók nagyon magasak, a nagyok számára meg se kottyannak ezek a szankciók. Aztán van más terület, ahol az arányosság elvét nem sikerült elérni. A bizottságban jelenleg egy belső ellenzés tárgyává tesszük ezt a helyzetet, megvizsgálva, hogyan lehet a helyzetet javítani, úgy, hogy ne veszélyeztessük a hitelminősítések minőségét, hiszen ez a rendelet egyik alapvető célja volt. ami a szociális és környezeti kritériumokra vonatkozó pénzügyi nyilatkozatok kérdését illeti, azt hiszem erre a kérdésre az ESMA képviselője válaszolhat hiszen itt az ESMA-nál kell regisztráltatnia magát a, a hitelminősítőnek, ami pedig a külső minősítés megbízhatóságát illeti jelentésükben különböző felhasználható eszközökről beszélünk. Az eszközök közül sok nagyon drága lehet az egyes befektetők, beruházók számára. de az információhoz való hozzáférést meg kell teremteni. Az az átlátható információk az egyes befektetők számára is megnyugtató döntési bázist biztosítanak, de ez lehet, hogy nagyon költséges. Ami pedig az Európai Szociális Bank kérdését illeti, a kisebb hitelminősítőket az LKB, egyes kisebb hitelminősítőket nem tekinti még relevánsnak. Erre vonatkozó eszmecserét lefolytattunk a múltban, de nem tudom, hogy a konkrét helyzet hogy néz ki. De az erről tett felvetésüket kollégáim és a top menedzsmentem irányába közvetítem. Jelzem lehet tehát, hogy a Ekon szakbizottság tagjai ezt a kérdést felvetették. Mi ugyanakkor folyamatosan felhívjuk erre a kérdésre a szereplők figyelmét, és minden a jogszabály által lehetővé tette eszközt, eszközre felhívjuk a piaci szereplők figyelmét. Rendeleteink viszonylag újak. Egy-két intézkedés csupán idén év elejétől vált hatályossá, in, januártól kell ezeket alkalmazni. Tehát a bizottságnak időre van szüksége ahhoz, hogy áttekintsük a rendeletek konkrét hatását. Egyes kérdésekben, mint például a szankciók arányossága kérdése, már most dolgozunk látva az ellentmondásos helyzetet. Sok kérdésre nem adtam választ, de még egyszer mondom, szívesen válaszoljuk meg a kérdéseket egy későbbi időpontban. Eszma? Eszma képviselője, köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon sok kérdés hangzott el. Először is, ami a közvetlen felügyeleti kompetenciát illeti, nem a versenyképesség felügyeletét ez korlátozza a tevékenységünket. A helyzet igen kényes, éppen ezért az ESMA a minősítések minőségére, folyamatokra összpontosít, amelyek a CRA-kra er vonatkoznak és a, a három nagy cég nem képez kivételt ez alól. Éppen ezért az ESMA nagyon sok időt tölt azzal, és sok erőfeszítést fektet a célrák governance a metódusok validációjába, működésbe, a nem végrehajtó bortagok esetében is annak érdekében, hogy egy alapot teremtsen a minőséghez. Bármely új belépés esetében meg kell vizsgálni a terheket, meg kell nézni azt, hogy a piacra való belépés megtörténhette, e Statisztikai adatokra alapuló válasz nem, Jelenleg 39 regisztrált CRA. Ha a csoportokat nem számítom, akkor 25-ről van szó. Hogyha csoportosítjuk őket, akkor minden évben két-három új belépés van évente, és ezek mind KKV-k, tehát közepes és kisméretű terminősítő intézetek. Ami a megerősítést illeti, ez a, az endorsement guideline-okra vonatkozott. Itt a válaszom felügyeleti szervként. Ha szükség van, hogy a célokat megfelelő irányba indítsuk, akkor az endorsement iránymutatások, ez egy olyan meglévő iránymutatás, amelyet át kell dolgozni. Egyrészt a törvény erre kötelezettséget fogalmaz meg, és a CRA-tól mentes jogalkotás figyelembe vette a keret dolgozását. Nem arról van szó, hogy több jogalkotást akarunk, nem arról, hogy az iránymutatásokat megfelelőbbé szeretnénk tenni, a jelenlegi rendelkezéshez igazítani. A második kisebb CRA-t programokat illetően. Itt már végeztünk munkát, és egy felügyeleti briefinget, eh, közös megközelítést fogalmaztunk meg, amelynek célja az, hogy a piaci részvevőket segítse abban, hogy ez a speciális szabályhoz illeszkedni tudjanak. Ami a finanszírozott adatokat illeti, mint korábban említettem, úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos eszköz, nagyon fontos eszköz lehet a piac számára, és mi ezen dolgozunk az SDS feltétek részeként, és ez az SCS-be is belekerül majd. Ennek eredménye pedig egy RMI adatbázis lesz, publikusan hozzáférhető adatbázis, amelyben mindenki elvégezheti a saját elemzését, akiket ez az adat érdekel. Ami a Brexitet, az endorsement illeti, a jövőt nézve, az egyetlen dolog, amit el szeretném mondani, el szeretnék mondani, ha megnézzük a e, jelenlévő még nem elvégzett minősítéseknél, Ezeknek 71 eh, a az EU-n kívülre vonatkozik, tehát ebből kiderül, hogy ennek eh, a gyakorlatnak mi is a tartalma. Éppen ezért az endorsement guideline -ok áttekintése nagyon fontos, nagyon fontos tisztázni az ESMA kompetenciáinak egy részét, amelyek az ESMA bír a ratingek felügyeletét illetően. Az Egyesült Királyság úgymond harmadik országá válik, és nagyon sok célra található Londonban. Ezek az endorsement iránymutatások nagyon fontosak a felügyelet szempontjából. Végezetül pedig az ERP-ket illetően. Ez a folyamat az elmúlt évben indult el, és úgy érzem, hogy itt egy nagyon érdekes adatbázisról van szó a jövőbeni piacok tekintetében, és meg kell nézzük azt az eredményt majd, amely akkor alakul ki, amikor az emberek ezt a piacon elkezdik használni. Tehát jelenleg most még túl korai volna arról beszélni, hogy az ERP-knek milyen hatása lesz. Köszönöm. Ami pedig az érdekellentétet illeti, elhangzott egy kérdés ezzel kapcsolatban, és erre mi az önök válasza? Um, regarding conflicts of interest... Uh, Ami az érdekellentétet illeti, a felügyeleti tevékenységnél ez nagyon fontos prioritás. Megpróbáltam ezt a kérdést az első pont alatt megválaszolni, amikor arról beszéltem, hogy az ESMA felügyeleti munkája mire összpontosít, a prioritások miben állnak. Hogyha megnézzük a független nem végrehajtó igazgatókat, az ő szerepük nagyon fontos a konfliktus kezelésben, hiszen ez akadályozza a minőséget, a minősítésnél az ESMA pedig az egyes és a kettes szinten dolgozik. Tehát erre, ezekre a kormányzati kérdésekre összpontosítunk. Köszönöm. Köszönöm szépen eh, a válaszokat. Nagyon fontos, hogy az Ekon szakbizottság megvizsgálhatja ezt a két fontos jelentést, amelyek a hitelminősítő intézetekre vonatkoznak. Hát ezzel a pontot le is zárjuk, és áttérünk a 11-es pontra. Viszont nem látom a jelentéstevőt. Tajrer urat hát helyettesít egy kollégám? Ha igen, akkor elkezdhetjük ezt a ponton. Itt módosítók vizsgálatáról van szó. Az IMCO véleménye kapcsán a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan a dispute resolution mechanism kapcsán. Van azt, hogy parancsoljon önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Az előadó szeretné mindenkinek megköszönni a hasznos hozzájárulását, a módosítókat. Úgy tűnik, hogy széles körű a konszenzus arról, hogy a vállalkozásoknak ott kell megfizetniük az adók méltányos részét, ahol a nyereségre szert tesznek, a kettős adóztatásnak káros hatása van egyes adófizetők inkább elfogadják a kettős adóztatást, mint hogy pénzt és időt költsenek fáradtságos eljárásokra, amelyek nem biztosítják azt, hogy egy jogerős döntés szülessen, amely megszünteti a kettős adóztatást. Ezért az előadó nagyon örült a módosítóknak, amelyek hangsúlyozták, hogy a kettős adózással kapcsolatos viták rendezése hatékony és időszerű és jogilag kötelező érvényű kell legyen. Az előadó hangsúlyozza azt is, hogy lehetőség nyílik a kettős adózással kapcsolatos vitarendezési mechanizmus elmélyítésére és az eljárás felgyorsítására, rövidebb határidőket és kisebb módosításokat javasol az előadó a hatályhoz, és azt is javasolja, hogy amikor sikeresnek bizonyul ezen mechanizmus alkalmazása, érdemes volna megfontolni azt, hogy megnyissák és kiterjesszék minden vitás ügyre a kettős adóztatással kapcsolatban. E célból örömmel fogadja az előadó a módosítókat, hogy már jelezte, az adófizetőknek nem lenne szabad, hogy az eljárás során szankciókkal kelljen szembenézniük. A módosítókban azt is javasolták, hogy a pluszban fizetett adót vissza kell szolgáltatni az adófizetőnek. Magától értetődő ez, de azért érdemes megjegyezni. Továbbá az előadó úgy gondolja, hogy rövidebb határidőkre van szükség, az Európai Parlament pedig ki kell álljon a nem méltányos terhek elkerülése érdekében, és ezen konfliktusokból a belső piac is torzul. Az előadó azt is kifejtette, hogy a tanács adói biztos, bizottságokban, valamint vitarendezési testületekbe delegált személyek pártatlanok, fedhetetlenek kell legyenek, ezért örül annak a javaslatnak, hogy egy állandó tanácsadó bizottság jön létre, amely biztosíthatja ezt a célt. Egy ilyen állandó testület nem csak gyorsabb és zökkenőmentesebb eljárást tenne lehetővé, vitarendezést, hanem a bizottság tagjainak szakismereteit is növelheti. Egy állandó testület egyébként a folyamat átláthatóságát is javíthatja. Következésképpen az előadó még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy mennyire fontos egy méltányos, hatékony társasági adórendszer, amely a belső piac érdekeit szolgálja. És örömmel konstatálja az előadó, hogy széles körű a konszenzus. A módosítókat, a kompromisszumos indítványokat majd köröztetni fogja az előadó, és még egyszer megköszöni a módosítókat, valamint az EKON titkárságának a támogatást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Visszatért az elnök úr, úgyhogy át kell adjam neki a széket, nekem pedig vissza kell térnem a helyemre, és én vagyok a következő hozzászóló egyébként. So, next speaker, Pervan. Tehát a következő hozzászóló Pervan Sberez. Sorry. No, grazie, Presidente. Um... Köszönöm szépen elnök úr. Hát eh, mit is mondjak eh, azok után, hogy korán Michael Tajra nevében ilyen kitűnően eh, ismertette az anyagot. Elég sikeresen indult a munkánk, és most majd várjuk a kompromisszumokat. Mivel az első eszmecsere során nem voltam itt, talán most érdemes volna megjegyeznem, hogy az előadó szerintem ezzel a tervezettel teljesen a jó irányba indult el, és különösen azért vagyok hálás, mert a vitarendezési mechanizmus gyorsítását szeretné. Összesen három felvetésem volna, ezeket szeretném most röviden ismertetni. Először is az állandó tanácsadó bizottság. Szerintem a vita rendezési eljárások felgyorsítása fontos, ugyanis nem lehetséges, hogy a vállalatok éveken keresztül kell várják a hatóságok jogerős döntését, ezért úgy gondolom, hogy amennyiben a tagállamoknak ez lehetséges, le kell rövidítenünk a határidőket de van még egy másik pont is, ahol fel lehet gyorsítani a folyamatot. A, tanácsadó testületet ki lehetne neveznünk a választott bírósági eljárásnál, tehát egy állandó tanácsadó eljárás helyett, ez még inkább lerövidítheti a folyamatok, az eljárások határidejét, futamidejét, és hatékonyabban tudna foglalkozni az ilyen ügyekkel és egyébként ez a tagállami hatóságok közti bizalmat is jelentősen emelhetné. Az a lehetőség, hogy ez a tanácsadó testület, ez az állandó testület ne jöjjön létre, hát ugye mindig van egy állandó bizottság, és ez nagyon fontos, mert meg kell nevezni, illetve nem szükséges már megnevezni a nemzeti hatóságot, tehát ez mindenképpen stabilá tenni a rendszert. Másodszorban, tisztelt kollégák, mi a helyzet az egyéb jogi eszközökkel való kapcsolat, kapcsolattal? Az én módosítóim célja az, hogy a többi létező jogi eszközzel való viszonyt tisztázzuk, mint például az EU választóbírósági egyezmény, vagy a kétoldalú kettős adóztatással kapcsolatos egyezmény. Ami ezt az irányelvet illeti, itt mindig olyan opciót kellene az adófizetőnek választania, amely egy konkrét időtartamot határoz meg, és fokozatosan le kellene, meg kellene szüntetni ezt a választott bírósági egyezményt. És a harmadik pont, tisztelt kollégák, esetleges panaszok visszautalásáról is beszélnünk kell, hogyha egy vállalat vagy egy adófizető panaszt emel, és az illetékes hatóság nem minősül illetékesnek, akkor fontos, hogy az ötös cég egyes bekezdését kiegészítsük a hatóságoknak, fel, jelezniük kell az adófizető felé, hogy miért továbbítják az ügyet egy másik testület felé. Egyébként a kompromisszumos javaslatot érdeklődésre várom. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Három percben Pervas Berez. Yes, uh, thank you. I will... Köszönöm szépen. Ma Annelies Dodot helyettesítem, aki sajnos ma nem tudott uh, eljönni, és uh, felolvasom a, mm, az álláspontját. Köszönöm az előadónak a munkáját, és a többi kollégának a konstruktív uh, módosítókat. Számos módosítás hasonló és ezért konszolidálható kompromisszumos indítványban, és ezáltal egyértelműen kifejezhetjük a parlament álláspontját. A bizottság egy jó javaslatot készített, amely az európai vállalkozásokat segíti, hogy elkerüljék a kettős adóztatásra kapcsolatos szankciókat, és végeredményben szeretnénk, hogy egy közös társasági adóalap jöjjön létre, amely az ilyen problémákat eleve elkerülheti. Addig is azonban ez a javaslat nagyobb bizalmat nagyobb bizalmat kelt a vállalkozásokban, az Unióban. A bizottsági javaslatra építve a nemzeti illetékes hatóságok számára rövidíteni szeretnénk a határidőket, hogy a vitákat rendezzék, és úgy tűnik, hogy nagyon sok kolléga osztja ezt a törekvésünket. Szeretnénk a bizottsági javaslat időkeretét a felére csökkenteni, és az éves vállalati ciklussal kapcsolatban azt szeretnénk ehhez igazítani. Ugyanígy csökkentenünk kell a kis és középvállalkozásokra hárított terheket, hiszen ők fogják használni ezt a vitarendezési mechanizmust. A jelenlegi javaslat értelmében a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazniuk azon két ország esetében, amelyel kapcsolatosak a vitáik. Nagyon nagy idő nyomást helyez a javaslat a kis vállalkozásokra. Előterjesztettünk módosítókat, hogy orvosoljuk az egyensúlytalanságot, és felszólítjuk az illetékes hatóságokat, hogy bármilyen fejleményről, illetve az elutasítás indokáról tájékoztassák a, tájékoztassák a kérelmezőket. A frakciónk a nagyobb adó átláthatóságot szorgalmazza, mert így tudunk igazságosabb társadalmakat kiépíteni. Ugyanígy az irányelv felülvizsgálatát is kérjük, a társjogalkotónak meg kell vizsgálnia, hogy ezt a továbbiakban is alkalmazni kell-e vagy sem. Remélhetőleg, mire a felülvizsgálatra sor kerül, addigra megállapodunk egy teljes CCTB-ben, így ezen javaslat számos elemére már nem lesz szükség, legalábbis a nagyvállalatokra nézve. Még egyszer, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyékjelentéstevőknek a módosítóikért, és várom a további együttműködést velük. Thank you. Köszönjük szépen! az ECR nevében, az ECR-nek adom meg a szót onnan Lerner képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy a kettős adóztatásról szóló vitarendezési irányelvet végezetül alkalmazni lehet. Teljesen világos, hogy a nem világos adózási helyzetek eh, a tagállamok közötti egyeztetés hiánya hátrányos, kialak, hátrányos helyzet kihatással bír. A bizottság javaslata jól működik, de lehet, hogy radikális változtatásokra van szükség. Egy-két módosító javaslatot készítettünk elő, és reméljük, hogy ezeket figyelembe veszi az előadó. Teljesen világos, hogy a vitarendezést egyértelművé kell tenni, átláthatóvá kell tenni, és ez mind a vállalkozások, mind az adóhatóságok számára átlátható, rugalmas és megbízható kell, hogy legyen. Különböző javaslatok állnak rendelkezésre, például a bizottságon belüli feldolgozási idő csökkentése, itt radikálisan járhatunk el, de ugyanakkor ki kell küszöbölni a tagállamokat veszélyeztető kockázatokat. Nagyon nagy különbségek vannak az egyes tagállamok hatóságainak hatásköre között, néha pedig nagyon rövid időn belül dönteni kell, és lehet, hogy itt hosszabb mérlegelési időszakra van szükség. Ezen felül látni kell, hogy a gazdaság egyre inkább nemzetközévé válik, ez pedig bonyolítja a helyzetet. Technikailag és egyben jogilag is bonyolult helyzet jön létre. Azt reméljük, hogy a kettős adóztatás területén sikerül mégiscsak áttörést elérnünk. Ehhez azonban meg lehet, hogy hosszabb feldolgozási időszakokra lesz szükségünk. Van egy olyan elvárás, amely a mélyre hatóbb átláthatóság elveit fogalmazza meg, főleg a szakértők kiválasztása területén, illetve a kereskedelem politika viterendezési területén megállapítottuk, hogy egy kis szakértői csoport nemzetközi szinten sokat, sok eredményt érhet el. Meg kell ugyanakkor akadályozni az összeférhetetlenséget, és biztosítani kell, hogy a szakértők kiválasztása során a lehető legnagyobb átláthatóságot tartsuk be. Az összeférhetetlenséget eh, ki kell küszöbölni, éppen ezért a személyzet kiválasztásánál óvatosnak kell lenni. Urban Crespo a GUNGL nevében. Eh, Köszönöm, elnök úr. Mi úgy gondoljuk, hogy jelenleg az összes európai vállalat olyan gyakorlatokat követ, amelyek az adóalap szűküléséhez vezetnek, azért, hogy az alacsonyabb adókat kivető országokban adozzanak, és mivel egyes európai országokban 1% alatti a társasági adó, ez azt jelenti, hogy a globális rendszer regresszív, ahol azok, akik a legtöbben rendelkeznek, ők azok, akik a legkevesebbet fizetnek. Gyakran az európai kormányok tettes társak az ilyen gyakorlatokban, ugyanis a nagy multinacionális vállalatok érdekeit szolgálják, és akadályozzák az adóellenőrök munkáját a társasági adó kapcsán. Ez a fő problémája az európai adórendszernek, mely aláássa az országok szuverenitását, és az államok így nem tudnak megfelelő egyetemes szolgáltatásokat nyújtani. A bizottságnak és a kormányoknak erre a problémára kellene főleg odafigyelniük, azonban itt ennek ellenkezője történik a kettős adóztatás szélsőséges eseteiről beszéljük. Itt a fő probléma nem a kettős adóztatás, hanem a kettős nem adóztatás. Tehát az első szembeni küzdelem, az elsővel szembeni küzdelem gyakorlatilag a másodiknak kedvez, és ez aggaszt bennünket ezért módosítókat terjesztettünk elő. Egyfelől nem értünk egyet az előadóval a tekintetben, hogy az összes szakaszt felgyorsítsuk, és ezért három évről egy évre kellene a panasztétel határidejét csökkenteni. Mi úgy gondoljuk, a hatóságoknak kellő időt kell biztosítani, hogy tanulmányozzák a különböző ügyeket, amelyek gyakran rendkívül bonyolultak. Ezért azt szeretnénk, hogy több időt biztosítsunk a kormányzatoknak, a hatóságoknak, ez pedig az egész folyamat időtartamát nem hosszabbítaná meg, tehát ezért az érdekeltnek hamarabb kellene panasszal élnie. A szakemberek, tehát az adó ellenőrök, ők a, a vitarendezés részét kell, hogy képezzék, hiszen itt olyan ismeretekről van szó, amelyek amelyek, amelyekkel főleg ők rendelkeznek. Ernest Urtasun kollégával a zöldektől egy módosítót dolgoztunk ki ezzel kapcsolatban, és szerintünk ezen döntések, határozatok nyilvánosak kell, hogy legyenek. A titoktartásnak semmi valója nincs a nemzetközi adózás tekintetében, ugyanis mindez a közérdeket szolgálja. Ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a döntések igazságosabbak legyenek, és így jobban alkalmazni tudjuk a szabályokat, és jobban tudunk reagálni az állampolgárok nagyobb átláthatósággal kapcsolatos elvárására, mert szerintem ez egyre jelentősebb mértékű. Végül nem értünk egyet az előadó javaslatával, és szerintünk aggályos, hogyha valaki a kettős adóztatás miatt panaszt emel, ez biztosítja egy vállalat büntetlenségét a vita tárgyát képező tények kapcsolatban. Szerintünk ez megnehezíti a hatóságok munkáját, és így család módon élhetnek ezzel a lehetőséggel a vállalatok, hogy védekezzenek, ezért szerintünk ezt meg kellene szüntetni. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Ernest Urtoson a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogyan Urbán kollégám az előbb mondta, a legfontosabb az, hogy biztosítsuk, hogy egy tisztességes adórendszer működjön az EU szintjén, ezért az egyik legfontosabb kritérium az, hogy megfelelő adórendszer működjön, csökkent végig az adó kijátszás veszélyét, ezért egy közös társasági alapra van szükség a EU szintjén. Több módosítót nyújtottunk be. A határidők tekintetében a tekintetben, hogy milyen további információt lehet kérni a hatóságtól, illetve mikor induljon a vitarendezési folyamat második fázisa. Készen állunk arra, hogy konstruktívan működjünk együtt a többi frakcióval, de ugyanakkor a különböző javaslatok tekintetében bizonyítékokat szeretnénk látni annak érdekében, hogy mind az adóhatóságok, mind az államok, mind persze a gazdaság szereplői számára a legjobb megoldást találjuk meg. A vitarendezési mechanizmusok tekintetében a független szakértő kinevezése nagyon fontos. A 165-ös módosítónk vonatkozik erre, az összeférhetetlenséget ki kell küszöbölni. Ezért kérem, hogy a rendelkezésre álló személyek eh, vizsgálatát a bizottság három hónapon belül végez el, ez a 160, tehát a 160-as módosítunk a vitarendezési eljárás, melyet a bizottság keretében hajtanak végre elő 162-es kivétel kell, hogy legyen, végezetül pedig a shell szócska alkalmazására teszünk javaslatot módosítónkban. Végezetül pedig a végső döntés publikációi közététele tekintetében mi úgy gondoljuk, hogy a későbbi vita ö, ö, jogvitát elkerülendő fontos, hogy ezeket publikálják, közzétegyük. tegyük a legtöbb a esetben, tehát kizárólag a tit, banktitokra vonatkozó esetekben nem lehet a közétételt támogatni, az összes többi esetben pedig a közétételt támogatjuk, és szorosan együttműködünk majd az előadóval. Köszönöm, az FDD képviselői nincsenek itt, az elnök részéről Barbara Kappel kapszót. Köszönöm, elnök úr! az irányelv tervezet, mely um, a kettős adóztatással kapcsolatos Európai Uniós vitarendezési mechanizmusokra vonatkozik. Um, ennek a jelentőségét um, a akkor látjuk, hogy látjuk, hogy 900 ilyen ügy 15 milliárd eurós értékben zajlik jelenleg, azonban a döntés több évet vesz igénybe. Tehát az a cél, hogy a viterendezés tekintetében felgyorsítsuk az eljárásokat. Támogatom itt a bizottság javaslatát, illetve az erőadó javaslatait, aki a határidők csökkentése mellett arról is, arról is javaslatot tesz, hogy a nemzeti hatóságokat jobban be kell vonni az eljárásba, biztosítva így, hogy a tagállami hatóságok, adóhatóságok személyzeti és egyéb segítséget adjanak az eljárásokhoz. Az eljárási idő csökkentését szolgálhatja az is, hogy tanácsadó testületeket hozunk létre, vagy független szakértőket is vonunk be. Ez javítja majd a vitarendezési mechanizmusok minőségét, a tempójukat növeli. Biztosítani kell azonban, hogy a szakértők függetlenek, pártatlanok, és nem áll fenn az összeférhetetlenség. Hiszem, egy a kettős adóztatás akadályozza az egységes piac működését, a már pedig az egységes piac a növekedésre van szükség, éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb egy közös megoldást dolgozzunk ki, és persze szorosan együttműködünk mi is az előadóval a kompromisszumok kidolgozásában. Köszönöm. A spontán felszólalások körében senki nem kért szót, ilyen módon most megadhatom az előadónak, már Michel Toirárnek a szót, de hol van Michael Teurer? Just uh, read the timetable, which is vote in econ. Nincs itt. Jelzem, hogy június 8-án szavazunk erről a dossziéről az Ekonban. Ezzel az econ szakbizottság délelőtti ülését lezárjuk, és az econ munkáját délután háromkor folytatjuk.